Uh, uh, uh, Képviselőtársaim, kezdjük el az ülést. Az első napi rendi pont a délutáni napirenden az 51. napi rendi port a parlament költségvetésének mentesítése, és már is megadom ennen magamnak a szót. Először is jó hírekkel kezdem. A jó hír az, hogy a parlament ehm, bódi termét megnyitották, és vélhetőleg ezért vannak itt ilyen kevesen, mert mindenki lent gyúr a bódi teremben, a gymben. Ez a jó hír tehát. A néhány általános bevezető észrevételt szeretnék tenni, és utána pedig eh, specifikus észrevételekkel folytatom. That in the report I welcomed uh, the positive opinion on the reliability and legality of the... A 2016-os uh, eh, elszámolás megbízhatósága és szabályszerűsége. Ez az, amit kell vizsgálnunk ezen témakörön belül. Szeretnék beszélni arról, hogy a politikai frakciók hogyan gazdálkodnak a pénzekkel. Koordinátori ülésen beszéltünk erről a témáról a mai délelőtt vége felé, és a szakbizottságunk a politikai frakció finanszírozásával kapcsolatban készít majd egy véleményt, de még ez előtt azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy pártfrakciók kasszájának eh, kezelésén van javítani való. A belső auditorok éves jelentése kapcsán a véleménytervezetemből kiolvasható, hogy 16 mérsékelt kockázata rendelkező, illetve 6 eh, kockázatos eh, művelet vagy tevékenység szerepel ebben. Azt hiszem, hogy a folyamat során a belső auditorok véleményét ezügyben érdemes kikérni. A parlament mentesítése kapcsán az akreditált parlamenti asszisztensek missziók során kapott napidíjával kapcsolatos véleményben azt hiszem egyetérthetünk az asszisztensekkel, hogy van mit javítani ezen is. Kritikus hangot ütöttem meg azzal kapcsolatban, hogy a gyakornokok nem kapnak előleget a misszió költségekre. Szerintem ez fontos. A gyakornokok miért is ne kaphatnának előleget, amikor a szűkös költségvetésükből nem biztos, hogy ezt mindig meg tudják előlegezni, erre is utalok a jelentésemben. A konkrétumok kapcsán kiderül a jelentés tervezetből mindannyiuknak, hogy egyes megyek a főigazgatóságokon, például a kommunikációs főigazgatóság kapcsán felhívtam a figyelmet arra, hogy az Euróbarométer felmérése, legfrissebb felmérése szerint javult a parlament megítélése. Ez szerintem üdvözlendő a személyzeti főigazgatóság kapcsán üdvözlöm azt a tényt, hogy az esélyegyenlőségi politika fontos részét képezi a HR munkának, a zaklatási esetek kapcsán pedig mostanában nagyon aktuális kérdés, üdvözlöm a főtitkár javaslatát, amely olyan tanácsadókat nevez ki, akikhez fordulhat bárki, aki a parlamentben dolgozik, legyen az frakció alkalmazottról vagy köztisztviselőről, akihez bizalommal fordulhat a logisztikai főigazgatóság kapcsán. Itt elsősorban az épületpolitikáról szól a jelentésemben. Fontos, hogy a parlament meg legyen egy épület stratégiája. Jelenleg kicsit nehéz a Brexit miatt, ugyanis nem tudjuk, sok a változó, sok a Nyitott kérdés, hány képviselő lesz, hány emberrel csökken a személyzet száma, illetve a Paul Henry Spák épület um, felújítására szükség van. Tudom, hogy az elnökség sokat beszél erről, még mindig vizsgálják, hogy mi lenne a legjobb megoldás, hogy ezt felújítják-e, vagy teljesen újjáépíték. Amíg ezt el nem döntik, addig nagyon nehéz lesz egy átfogó épületpolitikát összeállítani, de hát nyilván a kollégák egyetértenek azzal, hogy a parlament létezzen egy ilyen átfogó stratégiával, hiszen tudjuk, hogy mik az igényeink, ezért tervekkel is rendelkeznünk kell. A következő a tolmácsolási főigazgatóság, amelyben arra utalok, hogy a tolmácsok által eh, ledolgozott heti órák száma 11,5 óráról 13,2 órára nőtt. A munkakörülmények bármiféle megváltoztatása a szakszervezetek és a főtitkár közötti megegyezés alapját kell, hogy képezzék. Nagyon remélem, hogy a jövőben is folytatódik ez az együttműködés, ha további változások állnak be a tolmácsok munkakörülményeiben. A pénzügyi főigazgatóság kapcsán a jelenlegi szolgáltatás az utazási irodával lejár, előkészítik már az új pályázati kiírást. Személyes élményeim alapján mondom, hogy az új szerződésben szeretnénk, hogy az utazási iroda működésének a színvonala javulna, főként a jegyek árazását illetően. Többen megjegyezték, hogy sokkal drágább jegyeket ajánlnak fel, mint amit eh, máshol elérhetők. Arra is utalok, hogy a következő szerződésben oda kell arra figyelni, hogy hétvégén is rendelkezésre álljon az utazási iroda forró drótos szolgálata, hiszen vasárnap, hogyha változtatni kell a járaton, akkor az szinte lehetetlen tehát az új szolgáltatónak oda kell arra figyelni, hogy a hétvégén is rendelkezésünkre álljon, hogy változtassunk a foglaláskon, vagy új egyiket foglaljunk. Utaltam arra is, hogy az innováció és technológiai támogatás főigazgatóság, illetve a biztonsági főigazgatóság munkáját hogyan értékelem, ezt elolvashatja mindenki a jelentésben arra is utalok, hogy egy környezetbarát parlament létrehozásán kell dolgoznunk, és örül, örömömet fejezem ki az ügyben, hogy az elnök javaslatára a főtitkár előkészíti egy elektromos flotta létrehozását. Reméljük, hogy a nem túl távoli jövőben ez a valóságban is megvalósul. Ezek a legfontosabb elemei a jelentésemnek vannak dolgok, amikre nem utaltam a írásban, mégis most megemlíteném. Az egyik az általános havi ö, költségtérítésünk. Tudjuk, hogy egy több pártot felölelő munkacsoport állt fel annak érdekében, hogy vizsgáljuk ezt a kérdést. Az innen érkező javaslatokat valamikor márciusra várhatjuk. Remélem, hogy ez megérkezik azelőtt, hogy a módosítóinkat véglegesíteni kell, hogyha ezek nem, javaslatok nem érkeznek meg időben, akkor majd megpróbálok valamilyen olyan megfogalmazást találni, amely erre megoldással szolgál. Úgy érzem, hogy ez egy fontos kérdés, jó lenne látni ezeket a javaslatokat, mielőtt ezt a havi költségtérítésünket vagy jutatásunkat bármilyen módon véleményeznénk. Az önkéntes nyugdíjpénztár a jelentésben nem szerepel, mert ha jól tudom, akkor a főtitkár ez ügyben nem sokára bejelentést tesz majd, hogyha nem kapjuk meg ezt a javaslatot, addig, amíg véglegesíteni kell jelentést a főtitkártól, akkor egy külön bekezdésben beszélek majd erről. Tehát, ha nem lesz ilyen javaslat vagy bejelentés a közeljövőben, akkor a saját bekezdésem kerül be a jelentésbe. Alapvetően így néz ki ez a jelentés. Elnök úr, mondom magamnak, a március esélyig kell benyújtani a módosító indítványokat. Természetesen szívesen várom a kollégák javaslatait, módosító indítványait, főleg az árnyékelőadóktól, nyugodtan forduljanak hozzám, a bármi bajuk van a jelentéssel. Ennyit szerettem volna elmondani távirati stílusban. Az árnyékelőadókat szólítom, elsőként Schmidt asszony parancsoljon. Ja, dankeschön. Um... Köszönöm szépen. Az elnök úrnak és egyben előadó úrnak szívemből gratulálni szeretnék ehhez a kiegyensúlyozott jelentéshez. Ez egy jó kiinduló pont, jól lehet erre építeni, ennek ellenére néhány ponthoz módosítókat fogok benyújtani, rövidre foghatom mondandómat. Figyelembe kell venni a brit, brit alkalmazottak státusát, kitérve a Brexit tárgyalások helyzetére, hiszen ők nagyon előnytelen helyzetben vannak, és persze biztonságos állást szeretnének maguknak, másrészt azonban figyelni kell arra is, hogy a bizottság és a kormányok miben egyeznek meg, tehát figyelni kell a Brexit tárgyalások menetét. A DG.com nekem aggodal, aggodalmas a Digicom munkája. Az Európa weboldal állítólag felhasználó barátabb, de nem az, mint az előző. Ráadásul a közösségi médiumok a közösségi médiumokat is nagyobb szerephez kell juttatni. DJI Tech. Még mindig problémák vannak a Wi-Fi-vel, Brüsszelben is, Brüsszelben jól működik, de Strasbourgban nem annyira már, pedig a wifi annyira fontos, hogy tényleg biztosítani kell, hogy működjön a wifi. A map, e-portál, ez hasznos, valóban, helyes, hogy ezt létrehozták, jól információkhoz lehet jutni. Másrészt azonban úgy tűnik nekem, hogy ezzel kvázi a képviselők vállára és a irodaik vállára róják a munkát. Persze helyes, hogy egyszerűsítik az adminisztráció munkáját, de ezzel ránk rohazzák a munkát. Netzwerk auch vor Systemausfällen, wie wir sie ja gehabt haben letzten Oktober, äh, künftig schützt. Äh, vielleicht. Nagyon fontos tehát, hogy ez jól működjön. Én nem támogatom, hogy nyakadó nélkül költekezzünk, de az IT rendszerek biztonságát valóban meg kell teremteni. Aztán, hogyha megint összeomlik a rendszer, többe fog kerülni, mint hogyha megvédtük volna. A DG Safe, Safe-et a szakszervezetek jól képviselték, képviselik, és persze a work-life balance, a munka és a, a magánélet egyensúlya nagyon fontos, de persze éjszaka is biztosítani kell az Európai Parlament védelmét, és a hétvégén is. Aztán vannak itt a hagyományos problémás gyerekek, a utazási iroda. Itt nem csak az árképzés, hanem a, minő, a szolgáltatás minősége sem kielégítő. A szolgáltatói gondolat lehet, hogy megjelenik valahol, de nem a képviselőkkel való munkában. Az egyszer biztos. Aztán a fordítók, említette az előadó ezzel kapcsolatos kérdéseket, aztán az EU információs irodák a tagállamokban nagyon fontosak számomra, és itt sem sincsen minden rendben. Aztán a nemek közötti egyensúly megosztása magasabb szinteken, menedzsment szinteken a férfiak fele billen a mérleg. Ki kell hangsúlyozni, hogy a nők nem csak azért kap, jogosultak erre a pozícióra, mert nők, hanem azért, mert magasan képzettek. Köszönöm szépen az előadó meghívását arra, hogy együttműködjünk a jelentés kidolgozásában. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék én is gratulálni az elnöknek, mint jelentéstevőnek. Jól felépített, kiegyensúlyozott, átfogó jelentést tett le az Európai Parlament 2016-os tevékenységeiről. A jelentés választ ad arra a kérdésre, hogy a minőség, az eredményesség, hatékonyság szempontjából a közfinanszírozás felhasználása hogyan is teljesített, illetve hogy a végső cél a 2016 esetében körülbelül az ötös fejezet 19%-át tette ki, és ennek 99%-át fel is használták pénzügyi szempontból, ez kiváló eredmény. Ugyanilyen fontos természetes az is, hogy a jelentés azzal is foglalkozik, hogy ezeket a pénzügyi forrásokat hogyan osztották be, és milyen eredmények születtek. A 2016-os elszámolások megbízhatósága, szabályossága szempontjából elégedettek lehetünk az Európai Számövőszék védésválláspontjával, eh, miszerint lényegi problémák nem találtattak és ezek aránya sokkal kisebb volt, mint a korábbi években. Eh, sok kiváló eh, javaslat született a belső vizsgálatok, auditok eredményeként, belső ellenőrzése kapcsolatos tevékenységek mentén de fontos, hogy eh, bármilyen változtatást ne eh, vezessen a munkaterhelés növekedéséhez. A HR szempontjából meggyőződésünk, hogy a nem intézmény közi eh, megállapodás megszületett a költségvetési ügyekben a pénzügyi vezetés, a jelentéstevő véleménye szerint felelős volt a felhasznált eljárásrendek is megfelelőek voltak, és a frakció költségvetésénél sem voltak problémák. Mr. De Jong? De Jong úr. Thank you, Mr. Chief. Köszönöm, elnök úr. Jelentéstevő úr, köszönöm szépen a Strasburgi beszélgetést is, amikor az árnyékjelentéstevőkkel egyeztetett Nagy figyelemmel olvastam a jelentést, és az az, az aggályom csak, hogy a különböző állásfoglalások kapcsán következetesen kellene eljárnunk. Ha ezt összehasonlítom a tavalyi valamikor én voltam az én voltam jelentéstevő, ahhoz képest elég sok téma tekintetében vissza kellene nyúlnunk a tavalyi jelentéshez, és meg kellene néznünk, hogy azokkal mi a helyzet, mert nem látjuk azt, hogy automatikusan megvalósulnának a parlament által tett javaslatok. Ennek a formális hivatalos old vonatkozását is meg kellene nézni, hiszen a, a bíró tulajdonképpen magasabb a hierarchiában, mint a tanárosülés. ülés Ugyanakkor nem minden ilyen álláspont támasztható alá eljárásrendi szabályokkal. Amikor az állásfoglalásokat a plenáris nagy többséggel elfogadja, utána a bíró egyes tagjai nem dönthetik el saját hatáskörben, hogy az állásfoglalás alapján eljárnak, vagy nem járnak el. Tehát szeretném <clears throat> hogyha az idei jelentés visszanézne a módba, és megnézné, hogy az a, tavalyi, az előző évi ö, ajánlások megvalósultak el. Tudnunk kell azt, hogy az a sok óra, amit itt ebben a szakbizottságban eltűnt, eltöltünk, ö, és amit a plenáris ülés is eltűnt, eltölt a mi jelentéseinknek az eltekintésével, akkor nehogy már az legyen, hogy maga a parlament nem hagyja ezeket a döntéseket vagy javaslatokat végre. Csak egy példa például, Tavaly nem először e, elfogadtuk azt a javaslatot, hogy a képviselők személyes weboldalán, parlamenti weboldalán, ugye ha megnézzük, van külön része a, a képviselőknek, és akkor mindenkinek a saját oldalán a saját fényképe van, és mindenki azt hiszi, hogy ez e, a mi weboldalunk, miközben a gyakorlatban e, nem a mi személyes weboldalunk az, és tavaly ezzel kapcsolatban megbeszéltük, hogy legalább egyfajta ülésnaptárat oda lehetne tenni, hogy mikor találkozunk a lobbistákkal. A bizottság is ezt megteszi, megteszi ezt e, átláthatósági szempontból. Ezt önkéntesen e, javasoltuk, senki nem ellenezte ezt. A főtitkár biztosította, hogy e, a szakbizottságot arról, hogy ez technikailag lehetséges, és hogy meg is tudjuk majd csinálni. Rendben a, megkeresek a DJI-teket, akik azt mondták, hogy először is, itt most nyilvánosan elmondom, az átláthatóságban hiszek, mindesetre azt mondták, hogy a parlamenti képviselők nem módosíthatják a saját oldalukat, mert nincs hozzáférésük, és hogyha szeretnék, hogy a, a naptár ott legyen, hát ezt nem is tudjuk, hogy hogy lehetne megoldani. Tehát gyakorlatilag ez teljesen ellentmond annak, amit korábban hallottunk. Másrészt a szolgálat részéről volt, aki azt mondta, hát a plenáris ezt szeretné, meg azt szeretné, és mindenben változik, mi meg nem tudjuk ezt folyton e, lekövetni. De hát ez, ez úgy gondolom, hogy ezt meg kellene, nevesítenünk kellene a jelentésben, hogy a saját administratív szervezetünkben is vannak ilyen politikai problémák, nem szabad e fölött szemet hújni ezen jelenségek fölött. Másrészt ugye kockáztatjuk az európai intézmények esetében azt, hogy, hogy, hogy milyen szemet tekintenek ránk a polgárok a kiadásaink miatt. Ez teljesen egyértelmű. Ezért, amikor tavaly beszéltem a belső adminisztrációval, vezetéssel, illetve beszéltem a számvevőszékkel is, akkor, akkor beszéltünk arról, hogy a számvevőszék nagyon kis számú mintát vesz a képviselői költségekből, mert ugye azt gondoljuk, hogy a pénzzel különösebben nincsen sok probléma, Ugyanakkor a választások idején is, ami jövőre bekövetkezik, óriási ennek a jelentősége, sokkal komolyabban kellene vennie a számvevőszéknek az európai parlamenti képviselők költsége számolásait. Ezt én javasoltam is, nem nagyon kaptam erre választ. És ugye Örülök, hogy idén önnek kellett ezeket az elszámolásokat átnéznie, és nem nekem, én megcsináltam tavaly. Elég nagy feladat a számokon végigmenni, és találtam is egy hibát, amit mindenkinek elkerült a figyelmét. Tehát úgy gondolom, hogy segítségre lenne szükségünk. Mondjuk a holland parlamenten például a képviselőknek van segítség, kapna segítséget abban, hogy hogy lehet a saját elszámolásukat kitölteni, elkészíteni, hogy lehet hibákat elkerülni, hiányosságokat föltárni. Ezt a fajta segítséget mi itt az Európai Parlamentben a képviselők nem kapjuk meg. És hát rengeteg egyedi dolog van, mint az önkéntes nyugdíjpénztár például. Van egy munkacsoport az általános képviselő költségekkel kapcsolatban, és várjuk is a véleményüket. Tehát eh, Ettől függetlenül azért legalább a tavalyi javaslatainkat megismételhetnénk az idei anyagban is. Nagyon sok kérdés van a kommunikációval kapcsolatban, a tavalyi állásfoglalásban nagyon sok minden még lóg a levegőben. Láttunk vitákat, a tájékoztató irodák lehetséges helyével kapcsolatban, hogy ez legdrágább párizsi ingatlanunk ellen ezt tényleg elhelyezni, hogy van lenne más megoldás is a sajtó ezt tárgyalta. Úgy gondolom, hogy nagyon sok módosítóval kell majd előállnom, annak ellenére, hogy a tartalmi szakmai részek nagyon jók a jelentésben, de hát bőven van olyan politikai kérdés, amire ki kell térnem ezeken túlmenőleg is. Elnök, köszönöm. Bártnak adom meg a szót. Derek, ik, ik vervang hier Benedek Javor. Köszönöm szépen kollégámmal, a jelentés árnyékjelentéstevő helyettesítem. Nem tud most itt lenni, mert energiai, eh, energiahatékonysági eh, trialóg ülésen van, úgyhogy nem tudott eljönni, és elnézését kéri a képviselőtársaknak. Nos, három fölvetést tennék hozzá az ő javaslatához. Először is nagyon örül annak, hogy a Brexit-tel kapcsolatos vonalkozásoknak nagy figyelmet szentel a jelentés. Ez nagyon fontos téma, és nyilván ezt ön személyes tapasztalatból is tudja, e, de kollégám arról is beszélt, hogy frakciónk szeretne ehhez e, hozzátenni annyit, ami el is hangzott, hogy szakmai szempontból <clears throat> nagyon jó ez az anyag, de a politikai szempontból kicsit bátortalan. Például említhetnénk a nyugdíj alapkérdését, a főtitkári ajánlásokat, vagy azok hiányát, és hát vannak további ügyek is. A kollégám jelezte azt is, és kért, hogy vessen föl, például az általános költségtérítési szabályokat. Erről tavaly kollégám készített egy jelentést, nagyon sok módosító került benyújtásra ahhoz a jelentéshez, amelyeket el is fogadtunk. Az eredmény pedig az, hogy a bíró létrehozott egy munkacsoportot időközben, a zöldek és talán a GUE is, be fognak nyújtani bizonyos utómódosítókat, e, át, meg, áttekinteni e, a helyzet alakulását, tehát szeretnénk e, az általános költségvetési, költségelszámolási rendszerre kapcsolatban egyfajta átvilágítást végrehajtani. A kollégám ezen kívül felismerte azt, hogy a képviseletnek van joga arra, hogy gépjármű használatért is keresenek pénzt a saját eh, hazájukban. Ugyanakkor eh, az autó elszámolás, gépjármű használat elszámolását nem nagyon ellenőrzni senki. A képviselők ö, eh, saját országában nem hasonlítják össze különösebben az autóhasználatot azzal, hogy egyébként milyen vonat közlekedési lehetőségek vannak, de kérdés a Brüsszel és Luxemburg közötti vonat kapcsolat is. A kollégám bátorítani szeretné ezen kívül a parlamentet arra, hogy használjunk nyílt forráskódú szoftver alkalmazásokat, Végül a szexuális zaklatással kapcsolatos eh, bekezdésekkel kapcsolatban azt gondolja, hogy ezeket is meg lehetne erősíteni, nem túlságosan harapósak ezek a szövegrészek jelentésben, valamint eh, a lehetséges ehm, összeférhetetlenségi helyzetekkel kapcsolatban is fog eh, módosítókat benyújtani, hiszen a is dolgoznak szakértők az Európai Parlamentben tanácsadóként akiket érinthetnek ilyen kérdések. Közben születtek eh, megáll- eh, döntések, mondjuk a, a palackos vízről, áttérés a, az ivókutakra, eh, illetve ennek a kapcsán az Európai Parlament környezetvédelmi lábnyoma úgymond javult, de jó lenne, hogyha ez nem csak az üléstermekben, hanem az irodákban is így lenne. A következő kérdés, amit felvetett kollégám, az a Strasburgi biztonság kérdése. Tudjuk mindannyian, hogy vannak eh, mobil eh, ideiglenes eh, beléptetési pontok, ami nyilvánvalóan ideiglenesen kerültek ezek a konténerek fölállításra a főbejáratnál. Ott valamit ki kellene találni, valami permanens, állandó struktúrát. Ezen kívül a kollégám ugyancsak beszélt az Európai Parlament weboldaláról és azon belül a képviselőknek szentelt oldalakról. Fontos, hogy itt ne csak a lobby kapcsolat, a lobbistákkal való kapcsolattartásra vonatkozó tényinformáció szerepeljen, hanem az is, hogy az adott találkozónak mi volt az eredménye, Kivel találkozott a képviselő, milyen módon járultak hozzá ezek a lobbisták a döntéshozatalhoz, hogy hatott ki a tárgyalás az ügy menetére? szeretnék kollégám további mondosítókat is benyújtani a közérdekű bejelentőkkel kapcsolatban követelve azt, hogy érvényesüljön a közérdekű bejelentők joga a segítséghez. Ez érzékeny téma, de azért fontos. Illetve itt van még természetesen a Strasburgi eh, missziók eh, költségelszámolása. Eh, kollégám aggódik amiatt, hogy itt bizonyos munkatársak esetében <clears throat> a változások csökkentés jelentenek. És most áttérnék a saját módosítóimra. Az asszisztensek státuszával kapcsolatban fogok benyitni módosítókat. Egyik asszisztensünk 2009 óta, immár 10 éve dolgozik itt egy hónap hiány a következő szavazás időpontjaig, és ezt természetesen érinteni fogja az asszisztensnek a európai nyugdíjhoz való jogát, úgyhogy a bizottságnak jogalkotási javaslatot kellene benyújtania, hiszen <clears throat> ha nem teljesíti a 10 évet, csak 9 év, 11 hónapot, az igen jelentős kihatással lehet a nyugdíj helyzetére. Méltányos lenne itt ezt megfontolni és máshogy szabályozni. Említették ugyancsak az önnyugdíjas nyugdíjpénztárakat is. <clears throat> Erre vonatkozóan is lesznek javaslatok márciusban fontos lenne a jelenlegi helyzet problémás voltát tükrözni, hiszen minél több figyelmet szentelek annak, hogy hány képviselő részese ilyen programnak. Éppen nemrégben azt látta, hogy az Európai Bizottság ülés kapcsán vetette fel, aki egy Twitter üzenetben, hogy kik vesznek részt ezekben az önkéntes nyugdíjpénztári programokban. Tyson mondja, például ugye 62-63 éves korát betölti hamarosan, és utána már nem férhet hozzá ezeket a szolgáltatásokhoz. Kanyete úr helyzete hasonló, és amikor Kanyete úr újság írók jelenlétében beszélt erről az ügyről, említette, hogy az önkéntes nyugdíj alap tagja, de elképesztő, hogy abból fel lehet venni pénzeket úgy, hogy az ember egyébként dolgozik tovább. Ami azért érdekes, mert közben ő úgy európai biztos lett, tehát elég jó fizetést is kap nem akarok személy szerint rá mutogat, újra mutogatni rá, hiszen lehetnek más parlamenti képviselők is, akik 63 éves korukig ezt az önkéntes nyugdíjpénztári befizetést vállalták, és ők is adott esetben nyugdíjba menetelők előtt fölvehetik ennek a pénznek egy részét. Azt hiszem, hogy ez, ez botrányos és, fent, és tarthatatlan, ha az ember az Európai Uniós intézményekben aktív alkalmazottként dolgozik, vagy legalábbis nem alkalmazottként, de folyamatosan onnan jövedelmet húz, akkor, akkor botrányos, hogy egy másik EU-s intézménytől pedig ezzel egy időben pár nyugdíjat kap. Um, voltak ezzel kapcsolatos korábban uh, megfogalmazott jelentések is, uh, de átérhetünk a politikai pártok kérdésére is, és lehet a politikai alapítványok kérdésére. A bíró két-három alkalommal is lépett, de azért elég nagy a szürke terület, és az átláthatóság eléggé hiányzik. Volt olyan eset, amikor felszólították az alapítványokat a pénzek visszafizetésére, de nem látjuk pontosan, hogy mi történt úgyhogy ezzel kapcsolatban is meg fogunk nyújtani majd Mondosított, ez 13 pont végül is, tehát 10 kollégámtól, Benediktől, tőlem pedig 3 az öltek részére. Köszönöm. Uh, I can't see anybody else. Uh... Más nem kér szót? Tarant kollega is csak viccelődik. Bár te elmondott mindent, amit szeretél volna, ugye? Szalafranka úr, bocsánat, önről elfeledkeztem. Köszönöm szépen, nagy figyelemmel követtem a felszólalásokat a jelentéstevünk részéről az Európai Parlament eh, mentesítése kapcsán, és eh, elégedettséggel alapítom meg, hogy eh, sokkal kevésbé drámaiak a megjegyzések, mint az, az előző évi mentesítés kapcsán, amiket hallottunk. Sok lehetőség van persze a, képvisel, a források vannak hatékonyságával kapcsolatban, de szeretnék beszélni egy kicsit egy konkrét ügyről, ami kicsit aggaszt, nyugtalanít, ez pedig a képviselői a képviselők Strasbourg tanáros ülések idején rendelkezésükre álló lehetőségekkel kapcsolatos. Úgy gondolom, hogy a főtitkárság a Strasburgi hatóságokkal való egyeztetés kapcsán lehetne sokkal szorgalmatosabb is, hogy könnyebben át tudjanak jutni a parlament, a repülőtéren, a szkennereken. Nem hiszem, hogy a sok pénzre kerülne, hiszen egyszerűen a hét egy adott napján, egy adott időpontban áramlik át ott egy csomó képviselő, és lehet, hogy elég könnyű lenne megoldani ezt a helyzetet a képviselők összességének érdekében. Egyébként osztom a jelentéstevő számos felvetését, de szeretnék részt pontosítani valamit. Kányét urat nem ismerem abból a szempontból, a helyzetét nem ismerem abból a szempontból, hogy húz-e nyugdíjat az önkötés pénztárból. Azt viszont mindenképpen szeretném jelezni, hogy megértem azt az érvet, hogy akinek van meglehetősen jó fizetése, amellett mégis miért kap nyugdíjat is. Ha azonban ez teljesen legális lehetőség, akkor, akkor az adott személynek a döntése, hogy hozzáfér ehhez, vagy nem, ha azt élezzel a lehetőséggel, vagy nem. Tehát úgy gondolom, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári alapnak a szabálya nyilván világosan meghatározza, hogy, hogy mik a feltételei annak, hogy valaki idő előtt felvehesse a nyugdíj egy részét vagy teljes egészét, attól függően, hogy alkalmazott vagy közszolga más területen, vagy nem. Köszönöm szépen, más nem két szót, akkor próbálok reagálni egy-két felvetésre, és aztán ezzel a vitát. Először is köszönöm a kollégáknak az elmondottakat és a kérdéseket. Az elhangzottak többségével Egyetértek, amit Schmidt asszony mondott, valóban a brit köztisztviselők ügyét nem szabad elhanyagolnunk brit képviselőként, természetesen engem is foglalkoztatnak. A, az, hogy mi lesz a brit köztisztviselőkkel a Brexit után, az új parlamenti honlap kapcsán talán érdemes lenne megemlíteni, hogy van rajta javítani való. A DJI Tech kritikájával, főként a múlt év végén egy hétig leállt a számítógépes rendszer. Nos, ezzel kapcsolatban nyilván meg kell állítani egy prioritási listát, hogy egy ilyen esetben mi az első, amit helyre, első szolgáltatás, amit helyre kell állítani. Nyilván egy fontossági sorrendje kell, hogy legyen azoknak a szolgáltatásoknak, a fontosabbakat először, és a kevésbé fontosakat utána. Azt hiszem, hogy ez ügyben nincs köztünk vita. De Jong úr, a mentesítés kapcsán várom a módosítóit. Bart csomó dolgot elmondott Jábor úr nevében, a biztonsági kérdések, a whistleblowerek, az utazás, a parlamenti asszisztensek ügyében várom tehát Jábor Benedeknek a saját módosítóit, nyilván lesz belőlük bőven azon ügyekben, amelyeket szeretne felvetni. Azon két kérdésről szólva, amit Bart és De Jong úr felvetett, az egyik az önkéntes nyugdíjpénztár, a másik pedig a GEA, ami a nyugdíjpénztárat illeti, mindannyian láttuk a számokat, és valamit tenni kell ez ügyben. A legtöbben így gondoljuk. A kérdés az, hogy mit tehetünk, éppen ezért úgy gondoltam, hogy várjuk meg a főtitkár javaslatait, mit mond Klaus Welle, és majd ennek tükrében eldöntjük, hogy mit tehetünk ez ügyben. Érdemes tehát megvizsgálni, hogy mit lehetnék az opcióink, és erre reagálnánk. Hogyha nem érkeznek időben ilyen javaslatok, akkor, ahogy azt elmondtam, vállaltam, hogy mindenképpen egy bekezdésben fogok beszélni erről a kérdésről. Ami pedig az általános ö, havi költségjutatást vagy térítést illeti, brit képviselőként számunkra nagyon fontos az átláthatóság, mi ezt a honlapunkra is föltesszük a lehető legnagyobb mértékben. Más kollégák számára kevésbé fontos ez a fajta, vagy szintű átláthatóság. Tudom, hogy van egy említettem egy ilyen pártokat átívelő munkacsoport, onnan várjuk a javaslatokat, és hogyha ezek elkészülnek, beérkéznek, időben, remélhetőleg, akkor ezekre tudunk reagálni. De hogyha nem érkeznek be a munkacsoporttól ezek a javaslatok, akkor majd egy olyan szöveget fogunk bevenni a jelentésbe, amin egyébként már el is kezdtem dolgozni, amely például a kiadások elszámolásával kapcsolatos, hogy minden olyan dolog szerepeljen, amely mindenki számára elfogadható kellene, hogy legyen. Mire gondolok? Például egy külön bankszámlán kell tartani ezt a havi általános költségtérítést. Vagy az elköltetlen részt a parlamenti ciklus végén vissza kell fizetni, és így tovább. És így tovább vannak olyan kérdések, amelyek ügyében nincsen köztünk véleménykülönbség, de még egyszer mondom, reménykedjünk abban, hogy a munkacsoport elkészíti a javaslatait, és akkor erre tudunk reagálni. Hogyha kollégák úgy érzik, hogy a javaslatok, a munkacsoport érkező javaslatok nem eléggé ambiciózusak, akkor azt is lereagálhatjuk. Még egyszer mondom, nyugdíjalap illetve általános költségtérítés, havi költségtérítés ügyében készen áll már félig az a szöveg, amit hajlandó leszek betenni a jelentésbe, hogyha nem lesz mire reagálnunk. Még egyszer elmondom, a módosítók benyújtásának határideje március 1-e ehm, tükön ülve várom a kollégák módosítóit, és persze beszélhetünk majd még erről egy következő ülésen, de szerintem alapvetően ezzel mindent elmondtam. Köszönöm. visszateszem az elnöki kalapomat, és elmondom, hogy az egyéb intézmények 2016-os mentesítése következik. Valli úr az előadó ennek a témának, akinek meg is adom a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, Derek, és köszönöm az árnyék tevőknek, illetve az intézményeknek és a főtitkárságaiknak, hogy rendelkezésünkre álltak a jelentésem előkészít, elkészítése során. Jelezni szeretném, hogy az adminisztratív költségek eh, felhasználása alapvető jelentőséggel bír az állampolgárok számára is. Hatékonyan kell felhasználni a pénzt, eh, és semmilyen kétség nem férhet hozzá, hogy ez a mi meggyőződésünk, ezért dolgozunk. Ami a tanácsot illeti, Emlékeztetek arra, hogyan Bárt kollégám, illetve a bizottság elnöke is többször emlékeztetett rá, akik ezzel a kérdéssel foglalkoznak, hogy a parlament az egyedüli állampolgárok által közvetlenül választott intézmény. Ilyen módon tehát a tanács nem lehet nem akadályozhatja a mentesítés folyamatát, és fontos, hogy a tanács a parlamentnek és ilyen módon az állampolgároknak válaszoljon. Látni kell tehát, hogy mi történik, meg kell nyitnunk a párbeszédet a tanácsod és keresnünk kell a megoldást, hiszen több éve nem tudjuk megoldani ezt a nagyon nehéz helyzetet a parlament és a tanács között. Ami pedig a bíróságot illeti, nagyon fontos, hogy a hatékony működést biztosítsuk, és 2016-ban történt meg először, hogy megemeltük a bírák, a bírák számát, és ennek persze költségvetési kihatásai is vannak az új viselkedési kódex eh, létrejötte és hatályba lépése is sikerrel járt, így tehát az, ráadásul az iránymutatások is nagy segítséget jelentettek. Összességében hangsúlyozni kell, hogy az átláthatóság tekintetében még van mit javítani. Például a bírák tevékenysége tekintetében, illetve a különböző érdekképviselők teké- fellépése tekintetében. Az átláthatóságot a bíróság épületén kívül is, kívüli találkozók tekintetében is meg kell teremteni Jobban szeretném érteni az úgynevezett referendáriusok szerepét és az ő általuk adott hozzáadott értéket. Én úgy látom, hogy ez inkább marginális jelenleg. Jelzem ezen felül, hogy a bíróság a számvevőszéknek adott információkat teljes körülleg tájékoztatta a számvevőszéket, és ez kielégítő volt. Folytassuk most a számvevőszékkel. Köszönöm a számvevőknek és a könyvvizsgálóknak, hogy szorosan együttműködnek a mi szakbizottságunkkal. Tudjuk nagyon jól, hogy alapvető jelentőségi intézményről van szó, és kitűnő munkát végeznek semmilyen hiányosságra nem mutatok rá jelen, jelentéstervezetemben. A számvevőszék az éves jelentésében kielégítő mennyiségű adattal látott el bennünket, hogy a mentesítést elvégezzük. Most pedig az EGSB és a Régiók Bizottságára térek rá. E két intézmény szintén a strukturális költségek tekintetében a mi mentesítésünk alatt áll, de úgy tűnik, hogy itt még felesleges szolgáltatások, szolgálatok működnek ezek két intézményben. Ezért nyomatékkal kérem, hogy optimalizált módon használják fel a forrásokat a két intézményben, az Európai Gazdasági Szociális Bizottságban és a Régiók Bizottságában, és um, akadályozzák meg a pacsékolást. Ami az EGSB-t és a régiók bizottságát illeti, az tagok utazása kérdésében évek óta vita van. A Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjainak utazási költségei összehasonlíthatók a régiók bizottságának tagjainak utazási költségeivel, de itt is megtakarításokat lehet elérni, például videokonferenciák eh, bevezetésével is, a források optimalizációjával. Keresni kell, tehát hogy hogy lehet csökkenteni a költségeket. Azt kívánom, hogy a a régiók bizottságával való hosszú ideje fennálló véleménykülönbségben sikerüljön megállapodásra jutni, jelzem, hogy a parlamentünk, a tisztelt ház az elmúlt években sokat tett annak érdekében, hogy a régiók bizottsága a közérdekű bejelentést tevők tekintetében megoldást találjon. Lássuk most meg, hogy minden politikai forrás és minden politikai frakció elégedette ezzel a megközelítéssel, azzal tehát, hogy a whistleblowereket, a közérdekű bejelentős tevőket meg kell védeni, hiszen gyakran problémás helyzetbe kerültek a köztisztviselők, hogyha közérdekű jelentést tettek. Végezetül pedig az eksz az Európai Külügyi Szolgálattal fejezem be. Köszönöm a részletes adatokat, amelyeket az EKS juttatott el nekünk. Itt eh, elsősorban az Európai Unió delegációinak működésével jelent, jelentkeztek problémák. Bár az ingatlanok kezelésében javult a helyzet, de még van mit javítani, különösen a bérbevétel, illetve a vásárlás kérdését kell tisztázni. És a társbérleti helyzetet is úgy kell kialakítani, hogy előnyös helyzetbe kerüljön az Európai Külügyi Szolgálat, átláthatók legyenek a költségek és optimalizáltak keresni kell annak a lehetőségét, hogy hogyan lehet olyan ingatlan megoldást találni, amely mindenki számára kielégítő, különösen olyan harmadik országokban, ahol esetleg veszélyes, nem jó közbiztonság. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió a legjobb gyakorlatokat alkalmazza, igaz ez az Európai Külügyi Szolgálatra is, és példával kell előjárnia a tagállamok számára is. Ugyanakkor a közbeszerzési eljárásban hiányosságok mutatkoznak, nem elegendő belső ellenőrzést hajtottak végre. Nagyon fontos, hogy az ellenőrzéseket minden egyes közbeszerzésre kiterjesszék, és akár a harmadik államokban, a messze lévő országokban is teljes átláthatóságot kell biztosítani az európai közpénzek felhasználása tekintetében. Végezetül pedig egy racionális, átlátható és hatékony költségvetést eh, várunk el a delegációk részéről, illetve az Európai Külügyi Szolgálat részéről, lebontandó, melyben lebontják az egyes költségeket, hiszen erről is vita volt. Vita volt egyébként a főképviselő hogy utazásainak költségeiről. Úgy gondolom, hogy itt is az átláthatóság megteremtése megoldást jelentene a mediális vitára közé kell tenni ezeket az utazási költségeket, hiszen nyilvánvaló, hogy ezek az utazásokra szükség van, csak meg kell mutatni, hogy milyen költségekkel járnak ezek. Köszönöm a szakbizottságunk a titkárságának a támogató munkát, és persze az első eszmecseri csere után igyekszem majd módosítani, amennyiben tudom a jelentéstervezetemet, és tekintek a munka elébe. Köszönöm szépen, Márkó, halljuk hát az árnyék jelentős tevőket. A néppártnak Peter asszony, az árnyék jelentéstevő és Salafranco úr a másik. Peter asszony az LKS ügyéért felel, tehát előbb neki adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is Váli úrnak szeretném megköszönni a kitűnően előkészített jelentést, és köszönöm mindazokat az észrevételeket, amelyeket tett. Egy-két elemet ki szeretnék emelni, amelyek fontosnak tűnnek számomra, és amelyeket pontosítani szeretnék. Egyrészt legelőször is az emberi erőforrásokra vonatkozó kérdést, valamint az esélyegyenlőség kérdését. Az esélyegyenlőség egy olyan elv, amelyet mindenképpen meg kell teremtenünk, és biztosítanunk kell, hogy a főképviselő asszony a személyzeti politikájában is kövesse ezt. 2016-ban mind intézménye, mind informális, szinte, informális szinten megjelent ez a cél, hogy a férfiak és a nők egyenlő arányban képviseltessék magukat, akár a vezető pozíciókban is. Látni kell, hogy milyen eredményeket értek el. Ezen felül fel szeretném hívni a figyelmüket a közbeszerzésre. Itt Folyamatos figyelmet kell fordítani erre a kérdésre, és a 2016-os ellenőrzések megmutatták, hogy 27 olyan eset volt, amelyek problémásak voltak, és ezekben a közbeszerzési esetekben olyan egyeztetés történt, amely kétségesnek mondható, kikerültek bizonyos beszerzési eljárásokat. A biztosítani kell, hogy ezek az esetek ne történhessenek meg újra. Annak is, arra is fel szeretném hívni figyelmet, hogy a jelentés tervezetben az előadó kihangsúlyozza, hogy szükség van egy olyan mechanizmus kialakítására, amely lehetővé teszi majd, hogy elkerüljük az LKSZ-en belül elkerüljék azokat a hibákat, amelyeket az ingatlan vásárlások során elkövettek, hogyha ezeket a mechanizmusokat 2000 ezeket a mechanizmusokat 2006 óta alkalmazzák, 2016 óta alkalmazzák, például az albániai tiranai épület megvásárlása során alkalmaz, tudták, de uh, itt hibák is történtek, ezeket a hibákat a jövőben el kell kerülni. Vannak további elemek, amelyek a jelentés tervezetben talán pontosításra szorulnak, jobban ki kellene domborítani, hogy hogyan lehet a külügyi szolgálat működését még jobbá, pontosabbá tenni. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani, hogy köszönöm Váli kollégának a kitűnő együttműködést. Köszönöm. Thank you. Mr. Salafranca. Sí, gracias, señor presidente. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék jelent, köszönetet mondani a Vali úrnak, amiért valóban odafigyelt azokra az agályokra, melyeket a frakciónk részéről megfogalmaztunk az intézmények működése kapcsán. Nos, a módosítók benyújtásának határideje előtt néhány kérdést föl szeretnék vetni, olyan ügyekről, amelyek különösen érdekelnek engem személy szerint. Először is attól tartok, hogy a, úgy tűnik, hogy a tanács megint ugyanúgy akadályozza a mm, költségvetési ellenőrzési folyamatot, mint a korábbi években. Tavaly novemberben ugyan láttunk pozitív vonalkozásokat is. Ami a bíróságot illeti, felhívnám a figyelmet arra a konkrét vonalkozásra, amely a képviselők, az ECON és a régiók bizottsága, az regionális ügyek bizottsága képviselőinek utazási és napi díjaira vonatkozik. Ezeket mindenféleképpen racionálizni kellene, mert kifejezetten magasak. Szükség lehet olyan költségcsökkentő intézkedésekre, mint a videokonferenciák bevezetése, és így tovább. Úgy gondolom, hogy ebben a jelentésben és ki kellene térni eh, arra, hogy miért aránytalanul magasak ezek a költségek, eh, és eh, hogyha ezt legalábbis azt meg kellene írnunk, hogy mi indokolja ezeket a magasabb költségeket, mm, és nyilván el kell mondani, hogy ez a két bizottság kifejezetten sok utazással jár, valamilyen módon ezt meg kell indokolnunk azzal együtt, hogy természetesen megtakarítási módozatokat kellene javasolnunk. És hogyha ha mi magunk meg tudjuk mutatni, hogy adott esetben videokonferencián is tudunk döntéseket hozni, akkor hitelesebben tudunk költségcsökkentési javaslatokat megfogalmazni más bizottságok felé. És végül Peter Rosszony világosan elmondta, hogy a frakciónak mi az álláspontja. Úgy gondolom, hogy az épületek eh, eh, szempontjából a biztonság a legfontosabb kritérium. És nyilván nagyon sok hiányosságról szólt a jelentés. Eh, Mogherini asszonya tartott meghallgatásunk alkalmával azt megtapasztaltuk, hogy a biztonsági normák jelentős mértékben eh, javultak az utóbbi időszakban. Ugyanakkor továbbra is azt kell mondjam, hogy olyan gyakorlati eh, követelményekre eh, van szükség, amelyek, amelyek józan észre beláthatóan javítják a biztonságot. Nyilván nagyon sok csapdát rejt az épületek kérdésének az intézése az elszámolások szempontjából is. Ezt is éppen ezért meg kellene erősíteni az anyagban. Ezzel köszönetet mondanék a jelentéstevőnek és kollégáimnak is, akiknek a javaslatai jó szerepelnek az anyagban és nyilvánvaló, hogy határidőn belül néhány kiegészítő módosítót még be fogunk nyújtani, de összességében frakcióként tudjuk támogatni az egyéb intézményekről szóló jelentést. Köszönöm szépen, elnök úr! Next. Köszönöm. Korn úr a szocialisták nevében kap szót következőként. Köszönöm elnök úr, én is köszönöm az előadónak a munkáját, és azt szeretném mondani, hogy nagy rész te egyetértek vele, nem minden kérdésben, de a legtöbb kérdésben. Egy-két dolgot ki szeretnék emelni, egyrészt a személyzet csökkentését 5%-ban irányoztuk elő, ezt, illetve ezt irányozták el az intézmények maguknak, ez elégedettségre ad okot, hogy a sikerült, de figyelembe kell venni, hogy a személyzet leépítésénél nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a jövőben eh, is megfelelő vezetőkre lesz szükségünk. Ez pedig a kontinuitást teszi szükségesé. Tehát nem lehet mindig csak szűkíteni, szűkíteni különösen az Európai Külügyi Szolgálatban um, egyre nagyobb feladatokat vállal az EKSZ, a világ egyre bizonytalanabb, ezért biztosítani kell, hogy az EKSZ munkáját ne fenyegesse a folyamatos takarékosság. Az EKSZ, ahogy már mondtam, nagyon fontos intézmény az EU és a nemzeti delegációk számára is, hiszen a biztonsági briefingek tekintetében gyakran az LKS jelentéseit, briefingjeit használják a tagállami delegációk, ezért biztosítani kell azt, ugyanakkor biztosít, látni kell, hogy a főképviselő asszony a kül az utazásai nagy részének tekintetében teljes transzparenciát biztosított. Erről egy-két külügyminiszter is tanulhatna ebből. Pozitív az is, hogy a jövőben egyre kevesebb nem fizetett munkavégzés történik majd, és hogy erőfeszítéseket tesznek a közbeszerzést jobban is központilag koordinálni az LKS-en belül. Az Európai Ombudsman hivatalának mentesítéséről. Az EKSZ fontos szövetségesünk az ellentmondásos helyzetek megoldásában. Az egyik ilyen ellentmondásos helyzet például az, hogy a tanács még mindig nem hajlandó a kérésünknek megfelelni a főtitkár még mindig adós a válaszsal, meg kell gondolnunk tehát, hogy tényleg mentesítsük -e a tanácsot az idei, a tavalyi, az érintett évre, vagy sem. Ami pedig a régiók bizottságát és az Európai Gazdasági Szociális Bizottság kérdését illeti, persze bíráljuk a utazási költségeket, de azt hiszem, hogy ez néha ránk is visszahull ez a bírálat. Ez a két bizottság nagyon jól működött együtt a múltban, a forrásokat, magát az épületet is közösen használják, és a szolgálataikat is. Azt hiszem, hogy mi Európai Parlamentként is nagyon jól együttműködhettünk e két intézménnyel, de van itt ezen még mit javítani, hiszen ezzel jó kapcsolatot ápolunk a civil társadalomhoz, illetve a régiókhoz, a Régi Bizottság és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság által. Fontos tehát, hogy e kapcsolatot fenntartsuk, de persze figyeljünk az ő megkeresésükre, kérésükre, igényeikre is. A számvevőszék kapcsán ki szeretném hangsúlyozni, hogy ugye már ma is egy nagy lépést tettünk a női arány növelése érdekében, de itt még van mit javítani a számbevőszéken belül. Végezetül pedig az Európai Bíróságról itt még mindig túl sok nem fizetett gyakornok dolgozik. Ezen változtatni kell ezen a helyzeten. A bíró négy hónapos mandátuma, ami 70 ezer eurós költségtérítéshez vezetett, ez érthetetlen nekem. Lehet, hogy jogszerű volt ez a, ez a végkielégítés, de arányos biztos, hogy nem volt. Oda kell hatnunk, hogy ez a jövőben ne történhessen meg, hogy négy hónap munka után 70 ezer eurót kapjon valaki. Golden handshake-ként. Köszönöm. Úgy, úgy látom, nem, nem, lát, nem látok senki mást az ECR részéről, esetleg eh, javul hogy még egyszer. Igen, és angolul fogok beszélni, mert felolvasom azt az anyagot, amelyet kollégám átadott, tehát benne egy szeretne mondani eh, az alapos jelentésért, de négy ügyre szeretnék koncentrálni. Egyrészt a tanács kapcsán tudjuk, ugye az általán letárgyalt non-paper hivatkoznék, amely arról beszél, hogy az, az intézményeknek hogy kellene együttműködnie a mentesítési eljárásban kinevezték ugye ennek a bizottságnak az elnökét és a titkárat arra, hogy kezdjék meg a tárgyalásokat a főtitkára. Benedikt úgy gondolja, hogy a jelenlegi helyzet eh, az elszámoltathatóság és az átláthatóság elveivel szembe megy, pedig ezek az Európai alapjai, ezért mind a két félnek őszinte ö, eh, ö, eh, megállapodási szándéka kellene ö, egymás felé fordulni és egyeztetni másrészt nem tudunk szemet hújni a tanács által az Európai Uniós politikák elfogadása során alkalmazott nem elég átlátható mechanizmusok fölött. Az Európai Parlamentnek feltétlenül nyomást kell gyakorolni a tanácsra, annak érdekében egyszer mindenkorra megszüntesse a titkolozó gyakorlatát. Ami a régiók bizottságát illeti, az Európai Családlenes Szervezet jelentése után, és számos parlamenti állásfoglalás után, különösen a 2005-ös ment, 15-ös mentesítés vonatkozó állásfoglalás után a, e, fontos, hogy e, felszólítsuk a szerzetet arra, hogy ugye még 2017 előtt megfelelően rendezzék a helyzetet. Ezt a, hatás, ezt a határidőt ugye nem tudták betartani a régi bizottságában, és nem is tettek erőfeszítéseket erre. Ezért a zöldek javasolni fogják, hogy a régi bizottságának mentesítését halasszuk el. Az ombudsmani jelentése kapcsolatban üdvözöljük az új gyorsított eljárást a a e, dokumentációhoz való hozzáférés tekintetében. Itt látható az EU-s dokumentumokhoz való hozzáférésben az átláthatóságra való törekvés, azonban úgy tűnik, hogy támogatnunk kell továbbra is ezeket az erőfeszítéseket. Benedik ezen kívül e, valószínűleg föl fogja vetni azt, hogy problémák vannak az ombudsman irodában a belső forgóajtókkal kapcsolatban. E, ha például az ombudsman valamelyik munkavállalója utána valamelyik bizottság, valamelyik bizottsági pozícióba vagy ügynökséghez menne el dolgozni, ott egy joghézag keletkezik, amelyet kezelnünk kell valamilyen módon. Ezen kívül a 93-ra 77%-ra csökkent az a szám, amelyet a, a, a pontosabban a, a csökkent a számövőszéki ajánlások száma. Ugyanígy a fluktuáció kezelése is problémás, és a bírok külső, vagy a számvevők külső tevékenységeinek fényében is további információk, adatok begyűjtése van szükség, illetve még egyszer az intézményen belüli forgalmatos rendszer felszámolásával is foglalkozni kell. Elnök, köszönöm szépen, más nem akart felszólalni. Váli úr szeretne reagálni. Derek. Köszönöm szépen, Derek. Köszönöm az árnyék jelentéstevőknek, sok észrevételt, meglátást örömmel látom, hogy általánosságban kvázi minden jelentésben nagyjából egy irányban gondolkodunk. Pitera asszony az EKSZ jelentéshez szólt hozzám és főleg azt hangsúlyozta ki, hogy a közbeszerzések ellenőrzését biztosítani kell, illetve a gender balance-t, a nemek közötti egyensúlyt, és tisztázni kell az ingatlan politika kérdéseit, ezek olyan kérdések, amelyeknek meg kell jelenniük a jelentésben, egyetértek. megvitatom ezt majd az árnyék jelentéstevőkkel, de jó javaslatnak tartom ezt, de nem látok igazi problémákat az EKSZ-en belül. Tehát azt gondolom, hogy nem látok problémát azzal, hogy ezen észrevételeket bevegyem a jelentéstervezetben. Ami Szalafranka kollega észrevételeit illeti a tanács kapcsán, Ugye Bárt is részt vett a munkacsoportban, amely foglalkozott ezzel a kérdéssel valóban a tanács főtétkárát arra kell ösztönözni, hogy végre foglalkozzon ezzel a kérdéssel, és oldjuk meg a lehető leggyorsabban ezt a akadályt, hiszen a parlamentet delegálták az állampolgárok a közpénzek elköltésének ellenőrzése, ellenőrzéseire. Éppen ezért a közvélemény nem nagyon rokon szenvezve néz arra a jelenségre, hogy a tanács akadályozza a mentesítés folyamatát fityet hányva az állampolgárok akaratára. Fontos tehát, hogy itt a tanácssal való tárgyalásban előrelépést értünk el. Egyetértek a bíróságról mondottakkal, ami meg a gazdaság, Európai Gazdasági Szociális Bizottság utazási költségeit illeti, Ez hozzájárul az LGSB e és a régiók bizottsága költségeinek magas voltához. Nos, úgy gondolom, hogy meg kell mutatni a két intézménynek, hogy igenis tudják csökkenteni a költségeket. Mi itt a parlamentben is mindig, amikor költségvetésről gondolkozunk, valamit javítunk, vagy az új technológiák alkalmazásával, vagy pedig más olyan megoldással, amelyel például ö, megoldjuk, hogy ne kelljen Euró- keresztül utazni Európán bizonyos személyeknek, mondjuk azáltal, hogy ö, videokonferenciát tartunk. Úgy gondolom, hogy ö, a két intézménynek is ö, figyelemmel kell lenni ezekre a célokra, hiszen mi magunk a parlamentben is, amikor a saját költségeinket vizsgáljuk meg, próbálunk racionalizálni, és próbáljuk az új technológiákat alkalmazni, pont azért, hogy drága pénzen, nem szükséges módon Európa egén röpködjenek, útjain száguldozzanak az emberek. A videokonferencia erre jó megoldás. Sok más észrevételt is tettek, abszolút egyetértek az 5%-os csökkentés fenntartásával, ez egy jó cél, de ugyanakkor például az EKSZ egy csomó új feladatot kapott, és fokozódik a nemzetközi helyzet. Éppen ezért fontos, hogy megfontoljuk, hogy a megtakarításra szükség van, de ne, takar, ne takarékoskodjuk magunkat halára. Az LK se takarékoskodja magát halára, a működőképességét meg kell őrizni. A főképviselő asszony utazásainak költségei valóban nagyon átláthatóak, sok külügyminiszter példát vehetne arról, hogy hogyan tette nyilvánossá az utazási költségeit a főképviselő asszony. A főképviselő nagyon is rendelkezésünkre állt, És persze az is világos, hogyha valami költség rendkívülének mutatkozik, akkor ezt el kell magyarázni, hogy miért voltak ezek a költségek ilyen magasak, el kell magyarázni, miért volt sürgős az utazás, vagy mi magyarázza azt, hogy a költségek ilyen magasak voltak egy bizonyos költség tekintetében. lehetségesek a magas költségek, de um, átláthatóvá kell őket tenni, és uh, ilyen módon a jogszerűségeket meg kell mutatni, hiszen ez az megközelítés elkerülhetetlen bármely európai intézmény tekintetében az Európai Külügyi Szolgálat harmadik államokban is dolgozik, eh, nagyon bonyolult így gyakran a helyzet, nem mindig könnyű megtalálni a legjobb megoldásokat. De az EKS mégiscsak mindent megtesz annak érdekében, hogy racionalizálja a költség struktúráját, eh, és eh, megtalálja a marzsokat, a takarékosság lehetőségeit. Biztos vagyok benne, hogy megoldásra is jutnak majd. Ami az ombudsman kérdését illeti, egyetértek a Bárt és mások által felvetett kérdéssel, a revolving doors jelentés, amikor valaki az egyik pozícióból kilép és a másik pozícióba lép be, tehát nem forgóhajtóról van szó, hanem erről a jelenségről, igen aggasztó. A nemek közötti egyenlőséget is meg kell teremteni ebben az intézményben is. Ami pedig a nem fizetett gyakornokok kérdését illeti a bíróságnál, ez egy alapvető kérdés, hogyha valaki gyakornoki munkát még végez, akkor ne um, egy rosszul fizetett munkát végezzenek el helyette, hanem valóban csak rövid stázsokat biztosítsanak az intézmények egyetemistáknak. Ezek lehetnek nem fizetett gyakornoki pozíciók. De itt valóban nagyon rövid gyakornoki időkre gondolok, ahol mondjuk az életvitel költségeit lehet megtéríteni, de hogyha valaki mondjuk egy évig vagy egy fél évig stázson van, elképzelhetetlen, hogy fizetés nélkül végezze ezt a munkát. Um, máskülönben valóban a fiatal um, munkavállalók, uh, a tehetséges emberek kizsákmányolásának jelenségének volnánk tanúi. Az átláthatóságról beszélünk mindig, de nem volt itt még egy kérdés, amelyet Bárt vetett fel. A whistleblowerek, a közérdekű bejelentős tövök kapcsán. Mi itt a parlamentben többször síkra szálltunk a közérdekű tevők védelmében. Vannak ez irányban iránymutatások, de nem tudom, ezeket mennyire tartják be. Ugyanakkor a bíróság, az Európai Bíróság egy több nyitott ügyben fog ítéletet hozni, amely talán mérvadó lesz. Az elmúlt években a parlament többször nyomatékosan megmondta, hogy mi a véleményünk erről az EGSB-nél zajló esetről. Mindenképpen támogatni kell azokat a személyeket, akik egy intézményben dolgoznak, azért is, hogy lehetséges legyen számukra közérdekű bejelentést tenni. Én továbbra is rendelkezésére állok a kollégáknak, tisztázzuk, pontosítsuk a pontokat, a részkérdéseket. Azt hiszem, hogy a fő kérdésekben nagy a véleményhasonlóság közöttünk. Keressük meg a legjobb megoldást, és ha nem találunk megoldást, akkor pedig szavazzunk, hiszen a politika így működik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon sok pozitív megjegyzés hangzott el a jelentésével kapcsolatban, és ahogy hallottuk, nyilván jönnek még módosítók is, ezek határideje március 1-e. Ezzel le is zárom ezt a napi rendi pontot, és rátérjük a következő napi rendi pontra, ami a 60-as pont, ez pedig a számvevőszék hozzájárulása a 2020 utáni több éves pénzügyi keret jövőjéről szóló vitához. először is a számvevőszéknek adjuk meg a szót Jan Gregor úrnak, aki, ha hát jól tudom, itt is van. Thank you very much for the... Köszönöm szépen a szót, elnök úr, van úr kont eh, bizottsági tagok, hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy eh, bemutassam az Európai Számvevőszék eh, rövid beszámolóját az Európai Uniós finanszírozás jövőjéről. A jelentés múlt héten került kiadásra, február 15-én. További összefoglaló rövid dokumentumokat, briefing papereket is ki fogunk adni az éket a e, kohéziós egyszerűsítésre, a másokat a kutatási fejlesztési programok egyszerűsítésére, a harmadikat a közös e, mezőgazdasági politikáról. Ezek mindegyike 2018 második e, negyedévében kerülnek megjelentetésre, majd június-júliusban is kerülnek újabb dokumentumok kiadása az Európai Unió finanszírozásának a jövőjéről ismét második körben, és ezek után tudunk majd a bizottsági javaslatokra reagálni. 2018 második felében saját véleményt is fogunk ki fogunk dolgozni a saját forrásokkal kapcsolatban ennek a dokumentumnak az előkészítése során igyekeztünk megküzdeni az a feladattal, hogy több mint 30 kilván született a számvevőszék részére az elmúlt időszakban, és ezeket kellett volna beerőszakolni ebbe az összefoglaló anyagban. Két alapvető úgynevezett landscape áttekintést írtunk az Európai Unió legjobb felhasználásáról szektorálisan, illetve a második horizontálisabb megközelítésben az elszámolhatóság kapcsolatos kihívások, hiányosságok témáját fette le. 16 2015-ös időszaktól kezdődő 2018-ig záradó jelentést és számos véleményt vizsgáltunk meg, főleg a saját források témájában, de egyébként megjelentettünk egy briefing paper dokumentumot a több éves pénzügyi keretről is. Igyekeztünk egy konkrét vonatkozásra koncentrálni, koncentrálni, ez pedig nem más volt, mint a pénzügyi gazdálkodása kapcsolatos átláthatóság és elszámoltatóság javítására tett intézkedések lehetősége. Szeretnék néhány kérdést kiemelni. A bizottsági háttér jelentésben, ugye a háttérinformációban elhangzik, hogy 1,18-ról ...93-tól 99-ig 1% alá csökkent az EU-s költségvetési hozzájárulás részaránya a nettó nemzeti termékhez képest bruttó nemzeti termékhez képest, és úgy gondolom, hogy fontos, hogy a hosszú távú versenyképesség, hosszú távú fenntarthatóság az EU-s gazdaság szempontjából elég fontos ahhoz, hogy ennek vonalkozásait figyelembe vegyük, nem utolsó sorban a Brexit tekintetében is. Nyilvánvaló az is, hogy a következő pénzügyi keret elfogadása eléggé nagy kihívás lesz, meglévő politikák és új kihívások, stabilitás és rugalmasság, tagállami prioritások és Európai Uniós hozzáadott érték szempontjából a, a költésre vonatkozó szabályok E, illetve az eredményorientált e, ellenőrzés e, két különböző szemléletének ütköztetésében az Európai Beruházási Bank és egyéb intézmények részvétele szempontjából is, illetve bizonyos területekre automatikusan nagyobb hangsúlyt vagyunk hajlamosak helyezni, mint másokra, ezt is kezelni kell. Az elszámoltathatóság és az Európai Uniós hozzáadott érték eh, eh, vizsgálatában eh, bizonyos alapelveket tartottunk irányadónak a költségvetési ciklus minden pillanatában a prioritások meghatározásától a források odaítélésétől kezdve a programok jóváhagyásán keresztül egészen az eredmények bemutatásáig az első az Európai Uniós hozzáadott érték. A bizottság joggal javasolja, hogy az Európai Uniós hozzáadott érték legyen az alapvető célkitűzése a következő pénzügyi keretnek. Az európai költségvetés koncentráljon eh, erre a mutatóra, erre a eh, iránymutatásra erre használjuk fel a pénzügyi garanciákat és támogatásokat. A pénzügyi eszközökben a 2016-os, 19-es számú briefing paperben például a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban azt írtuk, hogy vannak bizonyos kockázatok, ugyanakkor azt is beismertük, hogy a kockázatok nagy részét sikerült már a 2014-es 2014-2020-as jogalkotási időszakban is enyhíteni megfelelő jogalkotással. Véleményünket hát ezen kívül a, a, a e, 2010-es e, számvevőszégi e, álláspontot vettük alapul, és intézmény közi alapon, intézmény közi szemléletben igyekeztük ezt alkalmazni valamennyi a költségvetési ciklus valamennyi szakaszára, egészen a programok végrehajtásáig és az eredmények bemutatásáig. Uh, Remetes elő javaslatát is osztottuk a munkacsoportból, miszerint a költséghatékonyság, költséghaszon elemzés alapfogalmait pontosabban meg kellene határozni, és az elszámolásokat, a balanszokat, mérlekimutatásokat egyszerűsíteni kellene, amikor megpróbáljuk mutatni, hogy az EU-s tagságnak milyen előnyei vannak. Ami a rugalmasságot illeti, ugyancsak egyetértünk a bizottsági logikával, mi szerint megfelelő rugalmasságot kell biztosítani a stabil kereteken belül. Itt a javaslatunk részben a 2016-os éves jelentés második fejezetére alapul, és azt mondjuk, hogy a rugalmassági eszközöket elsősorban arra kell felhasználni, hogy az előre nem látott problémákat tudjuk kezelni, illetve és ne pedig azért, hogy váratlan a végrehajtásban bekövetkezett váratlan késések pénzügyi következményeit próbáljuk befoltozni. Az általános tartalék kapcsán és konkrét rendszerre van szükség, amely a tartalékok és az éves költségvetési összegek közötti oda-vissza történő átvezetések szabályt határoznak meg. A többös pénzügyi keret félidős felülvizsgálata kapcsán azt javasoljuk, hogy a pénzügyi tervet egészítsük ki középtávú, hosszú távú pénzügyi tervvel, amely a legfontosabb pénzügyi indikátoroknak az alakulását vetíteni előre. A teljes kötelezettségvállalás az egyik ilyen többek között. És így gondoljuk, hogy külön dokumentumban kellene foglalkozni az egyéb forrásokkal is, és ez az átfogó pénzügyi terv az évente frissítendő lenne a pénzügyi keret végrehajtásával párhuzamosan, ezt is mindig frissíteni kellene, teljes mértékben osztjuk a számvevőszéknek azt a javaslatát, hogy a, a folyamatokat egyszerűsíteni kellene. 2018 második negyedévében már folyni fog ezzel kapcsolatban a munka, és arra bátorítjuk a bizottságot is, hogy a saját forrásokkal kapcsolatos adminisztrációt is egyszerűsítse. Az éves jelentés, 2016-os éves jelentés harmadik bekezdésére alapoztuk a munkákat ebben a vonatkozásban, és úgy gondolom, hogy az EU stratégiai és pénzügyi ciklusainak az összehangolása lehetőségeket jelent, amelyeket ki kellene használnunk, és meggyőződésünk, hogy partnerek lehetünk az Európai Bizottság számára abban, hogy az Európai Unió általános teljesítményét javítsuk. És úgy gondolom, hogy ezt meg lehet úgy tenni, hogy az Európai Unió pénzügyi tervezését összehangoljuk a stratégiai még pedig úgy, hogy meghatározok a legfontosabb pénzügyi és nem pénzügyi eredményeket, amelyeket el szeretnénk érni. Áramonat is kell, és csökkentenünk kell adott esetben észszerűen az indikátorok számát, ezzel lehet csökkenteni azt a kockázatot, hogy a különböző programok eh, átfelésbe kerülnek egymással, a különböző finanszírozási módok átfelésbe kerülnek egymással. Eh, fontos a eh, jogi alapokat kicsit rendbe tenni, hogy felhasználóbarát hozzáférhető dokumentumok álljanak rendelkezésre az elért kapcsolatban. Az elszámoltathatósági javaslataink a 2014-es úgynevezett landscape áttekintésünk alapszanak. Itt az elszámolhatatosság, átláthatóság szempontjából fennálló hiányosságokat vizsgáltuk. Az, európai, az összes európai pénzügyi vonatkozás átláthatósága és elszámoltathatósága teljes mértékben demokratikus felegyet alatt kell, hogy megvalósuljon általános szabályként és amikor az alapszabályok ezt lehetővé teszik, az alapszerződések ezt lehetővé teszik, valamennyi érintett felett be kell véden, vonni a döntéshozatalban minél nagyobb átláthatóság és elszámoltathatóság érdekében. A 2014-es említett landscape felővizsgálati jelentésben lefektetett elveket továbbra is fontosnak tartjuk. Ezek a szabályok, felelősségek világos meghatározása, a politikai célkitűzések, E, pontos meghatározása teljes demokratikus felülvizsgálat mellett e, visszajelzési e, hurkok beépítése a döntéshozatali folyamatokba, a külső auditok alkalmazása, a és végül az audit ajánlások végrehajtásával kapcsolatos Sán fontos, hogy, hogy ezek az ajánlások a végrehajtásra kerüljenek végül. szóba kerülhetnek adott esetben az Európai Monetáris Alap például, és tudomásul veszük azt, hogy az ilyen változások alap, adott esetben az alapszerződések módosításához is magukkal hozhatják, vagy feltételezhetik. Ezzel együtt örülnénk, hogyha az adott esetben így létrehozott új intézmények megtervezése során nagyobb együttműködésre kerülne sor, hiszen nehézségeink voltak az ezzel kapcsolatos információk beszerzésében. Hagy térjek az utolsó diára, amelyben vizualizáltuk, azt grafikusan megjelentettük azt, hogy milyen javaslatokkal is állunk elő. A költségvetési ciklussal teljes menetét tekintve igyekeztünk az általános elvekre és nem az egyes ágazatokra vonatkozó javaslatokra koncentrálni. Ettől függetlenül kiadtunk egy egész sor jelentést a különböző ágazatokkal kapcsolatban, és néhány példát is szeretnék ezek kapcsolatban említeni, ilyen a közös mezőgazdasági politikára vonatkozó e, dokumentáció. Elég fontos jelentést fogadtunk el a zöldítésről, a greeningről is, amely a napirenden van. A fiatal gazdálkodókkal kapcsolatos, az európai halászat ellenőrzésekkel kapcsolatos anyagot is említeném. Nagyon fontos horizontális jelentést fogadtunk el a mezőgazdasági tanúsítás szorító testületekkel kapcsolatban. A kohéziós területen e, olyan jelentéseket fogadtunk el, mint a European Single Sky, az ifjúsági e, a munkanélküliség, a teljesítménytartalékok, e, illetve a vasúti rendszerek menedzsmentjének kérdése. Köszönöm a figyelmüket, és nagyon szívesen válaszolok minden kérdésre. Ja, vielen Dank. Da finden wir uns voll und ganz wieder. Köszönjük szépen, abszolút felismerjük a saját céljainkat, érdekeinket. Úgyhogy köszönöm szépen a dokumentumot, és most Schmidt asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. a kollega sajnos már nem tud itt lenni, és ezért arra kért, hogy olvassam fel az általam megfogalmazottakat. Szeretnék köszönetet mondani a szemvőszéknek, ismét bebizonyította, hogy mennyire fontos szerepet játszik az átfogó tanulmányt készített az unió finanszírozásáról. Konkrét intézkedéseket javasolnak a következő MFF-re vonatkozóan, hogy rugalmasabb, átláthatóbb eh, legyen és eszemutathatóbb az uniós költségvetés, és javuljon a teljesítmény. Joggal mondja el a szemvőszék, hogy a bizottság tanulmánya is rámutatott, hogy bonyolultabb és kevésbé koherens az unió költségvetése. Itt az ideje tehát, és a lehetőség is eljött arra, hogy az egész költségvetési rendszert eldolgozzuk. Ehhez a reformhoz, erre a reformra azért van szükség, hogy átláthatóbb, rugalmasabb, hatékonyabb költségvetést hajtsunk végre, valódi uniós hozzáadott értéket garantálva, oda irányítva a forrásokat, ahova a legnagyobb szükség van rájuk, egyszerűbben végrehajtható és ellenőrizhető, illetve könnyebben elszámoltatható az eredmények tekintetében. Az uniós hozzáadott érték tekintetében meg kell keresni, hogy mik azok a területek, ahol erre igazán lehetőség van, ehhez persze a különböző programokat is tisztán látni kell költségvetési szempontból. Azt hiszem, hogy a költségeket és az előnyöket kell pénzügyi és nem pénzügyi szempontból is látni az uniós tagállam, tagállam tagság tekintetében. Mindenképpen rugalmasabbnak kell lennie a költségvetésnek, hosszú távú kiadásokra és nem látott eseményekre pedig megfelelő tartalékot kell képezni. Nagyobb hangsúlyt kellene helyezni a teljesítményre. A pénzügyi tervezés stratégiai prioritások mentén kell, hogy megvalósuljon, minél kevesebb cél és program kell, hogy legyen, éppen azért, hogy egyszerűbb, áramvonalasabb, érthetőbb legyen a beszámolás is, azt hiszem, hogy ennek a prioritását senki sem kérdőjelezi meg. Ahogy azt a bizottság is javasolta, az uniós finanszírozásnak átláthatóbbnak kell lennie. Az összes uniós finanszírozás gazdasági ellenőrzését biztosítani kell. Ehhez az Európai Bizottságnak, akik belül, tehát intézményekhez tartoznak szigorúan, illetve az EBB, illetve az LKB, e akik szigorúan nem tartoznak jelenleg az ellenőrzési körbe. A következő pénzügyi tervre vonatkozó javaslatok elkészítésénél ezeket figyelembe kell venni. A számvevőszék ajánlásait komolyan kell venni, hiszen joggal utalnak arra, hogy az unió finanszírozását körültekintően kell végig gondolni. Az unió pénzügyi rendszerét átláthatóbb, hatékonyabb módon kellene tervezni és végrehajtani. Felszólítja a szemvőszék a bizottságot arra, hogy az MFF javaslatokba ezeket építse be. Köszönöm, hogy felolvashattam Szára Maúria le, által leírtakat. Köszönjük szépen! Dlabajova asszony, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves Gregor úr, kedves számvevőszéki tagok, kedves vendégek, köszönjük szépen. Köszönöm mindezt, amit elmondtak, nagyon jók a javaslataik, egyetértek aggájaikkal, észrevételeikkel. Lehet, hogy ezek közül van ami filozófiai természetű, de hát itt most lefolytathatjuk ezt a vitát a Reflection Paperben kihangsúlyozzák, hogy az EU hozzáadott értéke a következő MFF kulcs értéke kell, hogy legyen és az egyes tagállamok által hozott lépéseknél magasabb szintű értéket kell, hogy elérni. Koordinációs előny, nagyobb hatékonyság, komplementaritás, kiegészítő jelleg, vagy pedig nagyobb hatékonyság. Mint hogy a nyereség lehet közvetlen vagy közvetett, és az EU hozzáadott érték fő, cél, fő kedvezményezettje az EU állampolgár maga kell, hogy legyen. Kérdésem önhöz, lehet, hogy túl nehéz bár, de mégis keressük közösen a megoldást. Hogyan magyarázná meg az EU hozzáadott értéket az EU állampolgárnak egy egy mondatban. Hogyan tudna egyszerű, világos mondatban ezt elmagyarázni, hiszen a definíció egyszerűsítése nagyon fontos nem csak az állampolgárok, hanem a jövendő belő kedvezményezettek számára. Elnézést, hogy ilyen kihívást jelent ez a kérdés, de ez volna a kérdésem. Aztán a pénzeszközök és a garanciák, ezeket én nagyon támogatom, jövője tekintetében két dilemmát látunk. Az egyik a köztestületek, régiók, önkormányzatok, vagy helyhatóságok között van, amelyeket nem annyira vonzák a pénzügyi eszközök, is, akik az állami támogatás definíciójába ütköznek, és akadályozza a kedvezményezeti szerepüket. A második kérdés pedig hogyha multinacionális cégek kapnak támogatást. Eh, kérdezem tehát, hogy a pénzügyi instrumentumokról és a garanciákról mi a véleménye a köz, illetve a magánágazat tekintetében. Utolsó kérdésem, a szubszidiaritás, az egyszerűsítés és a gold plating eh, nem kéz a kézben járnak sok tagállamban. Igaz ez különösen amikor a közbeszerzésről beszélünk, hiszen 27 nemzetközi, nemzeti szabályozás érvényesül. Néha azt mondjuk, hogy az egységes piacnak egységes szabályokra volna szüksége, de hogyan látják ezt önök az Európai Számvevőszék részéről? Hogyan látják az egyszerűsítés feladatát? Hogyan lehet egy megfelelő, egyszerű és közös jogi keretet kialakítani. Ez a jó cél, kérdezem. Herr Gregor, ich möchte Ihnen das Wort geben und dann gehen wir nach. Megadom önnek a szót, azután a bizottság kap szót, parancsoljon. Let me thank you for, uh, the... Köszönöm szépen a pozitív visszajelzéseket a általunk készített uh, tanulmány kapcsán. Megpróbálok válaszolni a három felvetett kérdésre. Az európai hozzáadott érték kapcsán az Európai Bizottság definíciója a 2011-es jelentésben elég egyszerű volt, és itt azt mondják, hogy a tagállami fellépéshez képest plusz értéként megjelenő részét tekintjük hozzáadott értéknek az európai tevékenységek vagy műveletek terén. Persze ez nem ennyire egyszerű azért, mi próbáltunk egy saját belső fogalom meghatározásra jutni, ezen dolgozik egy külön munkacsoport, és ezt természetesen a bizottság javaslatát szívesen beépítjük a sajátunkba, de az hozzáadott uniós érték, ez 2018 és 20 közötti stratégiánknak szerves részét képezi, a saját külön jelentéseinkben is megpróbálunk ezzel foglalkozni. A pénzügyi eszközök szerepe a 2016 per 19-es jelentésre hadutaljak, ez egy, az arany alapok külön jelentésként utaltak erre, többen is. Nos, ebben próbáltuk a kockázatokat kiemelni a tagállamok szintjén. Vannak bizonyos elvek, amelyek közösek az unió, a központi, illetve a tagállami szinten. Szerintem ez a jó, alapvetően ez a jó megközelítés, de hát az Európai Bizottság feladata, hogy a kockázatokat elemezze, és azokat próbálja csökkenteni már akkor, amikor az uniós jogszabályok tervezése, illetve elfogadása zajlik. A pénzügyi eszközök használata Szerintünk inkább a magántőke bevonása, mozgósítása esetén indokolt. Én személyesen úgy gondolom, hogy a közpénzek kapcsán eh, elsősorban az állami pénzekre vonatkozó szabályok kell, hogy vezessenek bennünket. Gold plating a tagállamokat könnyű ezzel a kritikával illetni, de az én magánvéleményem mindig is az volt, hogy oda kell figyelni arra, azt kell megvizsgálni, hogy miért nyúltak a gold plating eh, sajátos eh, gyakorlatához. Nos, a múltban többször is vizsgáltuk ezt a kérdést, és azt láttuk, hogy a tagállamok a végrehajtáshoz szükséges rendszereket gyakran bonyolultabbá teszik. Örülünk annak, hogy az Európai Bizottság próbál egyszerűsíteni a szabályokon, hogy egy szabály keret és szabályrendszer vonatkozzon minden egyes területre. A pénzügyi gazdálkodási és ellenőrzési rendszerek továbbra is tagállami kézben és hatáskörben maradnak, így a közbeszerzés értelemszerűen ezen részék, ezen rendszerek ké, részét képezi. Nem hiszem, hogy a, e, éppen ezért e, ez ügyben bármit is e, tehetnénk. Egyrészt ez a kedvezményezettek, illetve a szerződő cégek dolgát és illetét nagyban megkönnyítené, ugyanakkor a szubszidiaritás elvét tiszteletben akarjuk tartani, akkor ebbe nekünk igazából nem, ebbe nem árthatjuk bele magunkat. Köszönöm. Köszönöm. A bizottság nevében Préza úr kap szót. Thank you, Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék üdvözölni én is a számvőszék briefing paperjét, hogy ezzel a hangzatos névvel illessem én is ezt a tanulmányt, vagy ezt a háttéranyagot. Azt hiszem, hogy közel áll az ő gondolkodásuk a miénkhez, mint egy konvergál a kettő egymáshoz, tehát nincs nagy véleménykülönbség közöttünk az ügyben, hogy hogyan is alakulhatna az Európai Unió pénzügyi rendszerének jövője. Hozzáadott érték, a rugalmasság ügyében ezek mind-mind olyan területek, ahol ebben a házban is alapvetően eh, eléggé hasonló véleményen van a képviselők többsége. Ha megengedik, ennyit előjárom, és akkor ha megengedik, akkor Gregor úr által felvetett kérdéseken is gyorsan végig szaladnék. Az uniós hozzáadott érték kapcsán a szubszidiaritás mint egy másik oldala, ha úgy tetszik ez, a, ami az unió dolga, azt az unió szintjén kell finanszírozni. De persze ez nem mindig ennyire egyszerű dolog, ahogy ezt egyébként maga a szemvőszék is kimondta. And not everything that can be counted counts, and therefore there uh, we need uh, to... Uh... Azt hiszem, hogy meg kell mutatnunk azt, hogy valóban hozzáadott értéket jelent az unió fellépése a számszerűsíthető és a nem számszerűsíthető esetekben. Gondoljunk például az unió külső határainak a hatékony felügyeletére. Nehéz számszerűsíteni, mégis azt hiszem, hogy egy kézzelfogható sikere az uniós felépésnek. Ami a rugalmasságot illeti, az Európai Bizottság alapvetően egyetért a szemlőszék javaslatának fővonalával, miszerint a több éves pénzügyi keret következő iterációjára vonatkozó javaslatainkban figyelembe vesszük a szemvészek által készített briefing paper bölcs ajánlásait, annak érdekében, hogy az rendelkezésre álló forrásokat az MFF egyes fejezetein belül e, rugalmasabban használhassuk, illetve átcsoportosíthassuk a fejezetek között, ezt láthattuk, és ezt levonhatjuk e, e, következtetésként. A netto egyenleg ügyében nekünk kötelességünk, hogy bizonyos visszatérítéseket kiszámítsunk, ezek a kiigazítások fontosak. Az brit kilépéssel egy lehetőség adódik arra, hogy ezt a megközelítést feladjuk, és ehelyett egy sokkal átfogóbb, hasznosabb megközelítést alkalmazunk, amely egy teljesen más könyviteli szabályt alkalmaz. Doing that in the framework uh, of the, um, it was done uh, recently for the midterm uh, review. A félidős felülvizsgálat során egyébként ezzel már foglalkoztunk a felülvizsgált pénzügyi rendelet értelmében a 247-es cikkről folyó tárgyalásokban az elnökasszony is aktívan részt vesz. Az Európai Parlament és a Tanács egy integrált pénzügyi elszámolási jelentési rendszert szeretne látni, amely a befolyó és kifolyó pénzeket egyaránt figyelembe veszi. A következő MFF-re vonatkozó javaslatok keretében a bizottság majd nyilván beszámol arról, hogy az MFF -e végig milyen előrejelzések eh, igazolják eh, azon kivizetési plafonokat, amelyeket majd az következő MFF-re mi javaslatként leteszünk az asztalra. Azt hiszem, hogy tartalmi kérdésekben konvergál az álláspontunk egymáshoz. Az egyszerűsítés kérdését még hadd érintsem. Nos, a pénzügyi rendelet felülvizsgálata, illetve az MFF félidős felülvizsgálata egyértelműen megmutatta számunkra, hogy nagyobb fokú rugalmasságra van szükség, ez lenne a kívánatos mindenképpen a különböző programok számának csökkentése is kívánatosnak tűnik. Erre ezügyben azt hiszem, hogy a számvőszék nyitott kapukat dönget a bizottságnál. Az elszámoltathatóság ügyében nálunk az Európai Bizottságnál meggyőződésünk, hogy az elszámoltathatóság a alap vetően biztosítva van már most is az Európai Bizottság részéről, és az auditort minden megfelelő információval el tudunk látni, amennyiben ilyen igény felmerül. Labajóva asszony kérdésére reagálva a pénzügyi eszközök felhasználása, hogy ez a magánszektorban, avagy főként az állami pénzeknél jó ötlete. Nos, a jövőbeni bevételek ügyében vannak nagyon komoly várakozások a magán szereplők részéről, például a különböző olyan lakhatási projektek esetében, ahol a visszafizetés az adókból vagy állami bevételekből kerül a befektették visszafizetésére sor. Tehát itt is megvan a különböző pénzügyi programoknak szerintünk a helye vagy az úgynevezett PPP projektek finanszírozása is így valósulhat meg. Uniós szinten így csökkenthető a kockázat, hogyha egyéb olyan finanszírozási forrásokat is bevonnak, amelyek másképp nem jelennek meg. Nem fordulnak elő. Ez jóval nagyobb tőke, jóval nagyobb arányú tőke áttételt tesz lehetővé, és így tisztában látnak a polgárok is az ügyben, hogy mi az, amit pontosan uniós pénzekből finanszíroznak. Az hatóság, ügyében a bizottság gon belül és azon túl, nos, az audit egy ilyen irányú audit alapszabályait a szemvőszéknek és a többi intézménynek kellene megállapítania, az audit kötelezettségeket a jogszabályok fektetik le, és nagyon nagyon nehéz azt látni, hogy egyéb résztvevőkre hogyan terjedhetne ki egy ilyen kötelesség. Azt hiszem, hogy a szemvőszéknek által elkészített tanulmány nagyon fontos, és figyelembe veszük ezt majd az mff vonatkozó javaslataink kidolgozásánál. Hát köszönjük! Hogyha ezt az anyagot elolvassuk, igazi deja vu érzés keríti hatalmába az embert. Nem tudom, hogy mindent jól értettem -e abban, amit mondott. Ennek ellenére persze nyomon követjük a jövőben is mindezt, ami történik. A ciklusok kiigazítása nagyon fontos szerepet játszik. Az elszámolási kötelezettség, a fehér foltok felszámolása szintén fontos. Egy szóval, hosszan mondva, de rövid értelme van, rajta vagyunk az ügyön, Schmidt asszony kéri még a szót, parancsoljon. Nem kéri a szót? Gregor úr? Akkor ezen napirendi pont végén és köszönjük a további contribution -öket. Én pedig a kap jövőjéről szóló dokumentumra várok már nagyon. Köszönjük önöknek ezt a munkát. Ezzel pedig a 61. napi rendi pontra térünk rá, a számvevőszék 21 per 2017-es számú külön a zöldítésről. Egy rövid bemutatót már kaptunk, és abba maradtunk, hogy most egy, ré, egy részletes bemutatót is szeretnénk kapni. Itt van ö, ismét Jereb Stechowski kollega, ami előadunk. az árnyék jelentéstevők pedig szintén rendelkezésünkre állnak, tehát parancsoljon, öné a szó. Ö, Jere úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, igen, tiszteltem képviselők a zöldítés rendkívüli jelentéséről szeretnék beszámolni. A KAP 2013-as reformja vezette be a zöldítést, mint új közvetlen kifizetési formát. Ennek célja az volt, hogy megjutalmazzuk a gazdálkodókat azért a környezetvédelmi munkáért, amelyet végeznek. 12 milliárd eurót fordít az EU euró erre, a kap közvetlen kifizetések 30%-a és az EU költségvetésének mintegy 8%-át teszik ki. A gazdálkodók a 2016-os évben, a 2015-ben beadott kérvények alapján kapták meg az első zöldítési kifizetéseket. Az auditból a fő felismeréseink azok, hogy a zöldítés vélhetőleg nem javítják a környezetvédelmi feltételeket, nem nagy elvárásokat fogalmaznak meg a greening elvárások, a gazdálkodók 64%-a, tehát a zöld kifizetésből nek kedvezményezettje lehet. Ilyen módon tehát a greening, a zöldítés csak korlátozottan vezet az európai gazdálkodás módozatának zöldebbé alakításához. Az eredmény indikátor, a bizottság 73%-ra teszi, azt mondván, hogy a, het, a a farmok 77%-a zöldítési kötelezettséggel rendelkezik. Ám a bizottság 100 hektára terjeszti ezt ki. Az egész eh, területet pedig eh, az egész termőterületet beszámítják még akkor is, hogyha semmilyen fajta zöldítési előrelépést nem tett a gazdálkodó, mert mondjuk ezeket már végrehajtotta a zöldítési szabályok bevezetése előtt. 3, 5 vagy 7 százalékát eh, terjesztik ki a termőterületnek, az efák, az efák 3-5-7 eh, százalékára terjednek ki, de az eredmények nem megnyugtatóak arra jutottunk, hogy a bizottság nem határozott meg specifikus célokat, és nem specifikálta, hogy mit lehet elvárni a zöldítéstől. A költségvetési allokációt nem tekinthetjük jogosnak, általában ezek 8 euró per hektáros kifizetést jelentenek, a bizottság a hatástanulmányban, hatásvizsgálatban azt jelezte, hogy 30 eurót nem lép ez um, majd túl, ezen közben 80 euró per hektáros. A JRC, közös kutatószolgálat um, arra mutat rá, hogy um, a költségek az égbe szöktek. A zöld kifizetések voltak éppen, tehát a jövedelem támogatásnak tekinthetőek. A jó zöldítési gyakorlatok nem váltak be, a diversifikáció nem vezetett oda, hogy a rotáció, a haszonnövény rotáció teljes környezetvédelmi hatását elérjük, inkább a, a vetésforgót kellene tehát <laughs> alkalmazni. Types, combined with a lack of meaningful requirements on management. Éppen ezért megfelelő igazgatási elvárásokat kell előírni, de jelenleg a biodiverzitás tekintetében az ökológiai fókusz területek nem hozták meg a hozzájuk kapcsolódó reményt. A zöldítés nem egyszerűsítette a közös agrárpolitika működését, mi több komplexebbé tette. A komplexitás, a zöldítés és a más környezetvédelmi eszközök átfedéséből erednek, például a jó mezőgazdaság és környezetvédelmi feltételek eszközével van átfedés. A tagállamok a zöldítést nem használták ki, különösen nem az ökológiai fókusz területeken, illetve az állandó öm, füves területeken sem. Sokkal inkább a zöldítést úgy akarták végrehajtani, hogy csökkentsék az adminisztratív terheket, mely őket és a gazdálkodókat sújtotta. Ezen vizsgálatok alapján a következő ajánlásokat teszik a következő kapreform számára. A bizottság egy teljes intervenciós logikát kell, hogy kidolgozzon a kap um, környezetvédelmi és éghajlatváltozási céljainak megvalósulása tekintetében. És követnie kell azokat az elveket, hogy a gazdálkodók csak akkor juthatnak a kap kifizetésekhez, hogyha a jelenlegi GAEG-ben és a Greeningben megfogalmazott célokat teljesítik, ezen felül a helyi környezetvédelmi és éghajlatváltozási célokat csak konkrét fellépésekkel lehet elérni, határértékemek meghatározásával. A tagállamoknak pedig a végrehajtás előtt be kell mutatniuk, hogy a kiválasztott opciók hatékonyak és elérhetőek velük a szakpolitikai célok. Köszönöm szépen, és persze örömmel válaszolom meg a kérdéseiket. Ja, herzlichen Dank für Hát köszönjük szépen ezt a nagyon fontos eh, rendkívüli jelentést. Persze, a kérdés továbbra is fennmarad, hogy a meglehetősen markáns kritika fényében mit teszünk. Stahovszki kollega, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy tűnik, hogy már nem annyira tartjuk be az időtervet, de remélem, hogy nem maradtam re semmiről. Megköszönöm a számvevőszéknek ezt a jelentést. Ez a jelentés adja az okát, hogy miért vagyunk ma itt. Ez a jelentés leképezi a jelenlegi mezőgazdasági politikát, amely komplex reformot tesz szükségessé. A zöldítés 8%-át teszi ki az összeurópai költségvetésnek, és igen aggasztó, hogyha az európai számbevészek következtetését elolvassuk. A 8%-nyi hatalmas közpénz nem került eredményesen felhasználásra. Értem én, hogy a zöldítési eredeti célok nem váltak be, nem voltak elérhetőek. Az Európai Parlament a bizottság mindenfajta tevékenységét általában támogatja, amelyel az éghajlatváltozás hatásait próbálják csökkenteni, de ebben az esetben nagyon kritikusnak kell lennünk. Meg kell állapítanunk, hogy a zöldítés, a greening programot teljes egészében át kell alakítani, vagy jelenlegi formájában meg kell állítani. Ebben az esetben pedig úgy gondolom, hogy kijelenthetjük, hogy a zöldítési eszköz nem működik. Túl komplex, nem eléggé átlátható, és egy sor kockázattal jár. Ráadásul sok visszaélésnek ad uh, módot. A számvevőszék arról is beszél, hogy nem világos, hogy ez a program hogyan járulhatna hozzá az éghajlatváltozás elleni harchoz. Ez a legfontosabb üzenete a számvevőszéke jelentésnek. Ezért az én javaslatom az, hogy a kap reformjánál a zöldítést alakítsák át, és addig pedig gondoljuk meg azt, hogy hogyan lehetne a zöldítésben jelentkező költségeket átcsoportosítani, vagy esetleg más programokat útjukra indítani, amelyekről beigazolódott, hogy hatékonyak és jobban sikerül velük elérni az EU éghajlat céljait. Köszönöm. Kádenbach asszony, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen a számbevőszéknek, és persze Thomas kollégának is. Ez a jelentés nagyon fontos, ezért vettük megint napirendünkre, hiszen az európai mezőgazdasági politika továbbfejlesztéséről zajlik éppen a vita, és nagyon sajnálom, hogy ez a jelentés egy kicsit mégiscsak későn érkezett, hiszen sok területen már a gondolkodási modellek már kialakuló félben vannak. A számbevőszék kritikája sok rétű. Az egyikről éppen Tomas Tehovszki beszélt, nem akarom most a bizottságot ö, ö, felelőssé tenni mindenért, hiszen a bizottság javaslata az európai agrárpolitika továbbfejlesztéséről, átalakításáról nagyon becsvágyó volt, és a zöldítésre vonatkozó javaslat is sokkal célirányosabb volt eredetileg, anélkül, hogy de nem akarom ezzel túlzottan bírálni a bizottságot, hogy világos, konkrét célokat határozott volna meg. Ami pedig a parlament és az intenzi és a tanács öm, tárgyalása során történt, az nem volt más, mint hogy felvizezték a javaslatokat és a tagállamok olyan elemeket választhatnak tehát ki a javaslat csomagból, amelyeket a legkisebb administratív teherrel hajthatnak végre. És ezzel a greening, a zöldítés voltak éppen egy kiegészítő jövedelmi támogatásként működik, ahelyett, hogy az éghajlatváltozási célok elérésében segítsen. Nos, itt kell valamit tennünk. Nem akarok egyetlen paraszt zsebéből se kiénekelni egyetlen erót sem, ne értsenek félre de a gazdálkodók csak akkor kapják meg a zöldítési támogatást, hogyha hozzájárulnak a környezetvédelmi és éghajlati célok teljesüléséhez. A ma már említett intervenció azt hiszem, hogy a jövendőbeli kapban mindenképpen intézményesítendő. Nem akarom persze, hogy bárki úgy értse szavaimat, hogy takarékoskodnunk kell, és a kap ezen részét eh, elracionalizáljuk, kiracizzuk. Nem. Ne értsék ezt így, de az ökológiai mezőgazdaság az a cél, amely irányába el kell lépnünk, eh, ökologizálni, zöldíteni, hogy a program neve is mondja, zöldíteni kell a mezőgazdaságot, már pedig ez a program ennek a célnak most nem felel meg. Különböző kihívások előtt állunk az Európai Unióban, ezért rugalmassá kell tenni a támogatási formákat, de a rugalmasságot meg kell alapozni, tudományos alapokkal kell megmutatni, hogy miért kínáljuk ezt a rugalmasságot. Ma csak um, válogathatnak a szereplők, anélkül, hogy igazából nyomon követhető volna, hogy miért a program egyik vagy másik elemét választja ki a tagállam. Holott tudományosan um, nem erősítik mindezt meg. Ezért örülök annak, hogy e jelentést most megkaptuk. Holnap délelőtt az Agréban is erről lesz a vita. A célunk az, hogy ökologizáljunk, zöldítsünk a jövőben, de ez a szakpolitika jelenleg nem éri el a kitűzött célokat. Köszönöm. Dlabajova asszony. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyet kell, hogy értsek a számvevőszékkel és a vélemény készítőjével, vagy jelentés készítőjével. Egész egyszerűen az ambíciókhoz nem nőtt fel a rendszer. Eddig így nagyon komoly környezetvédelmi és klímaelőnyökkel ez idáig nem járt. Karin fontosnak mondom, szerintem konkrét célokra lenne szükség. Két konkrét kérdést engedjenek meg. A szemvőszék jelentésének 28-as pontjából idézve az ökológiai fókuszterületek, illetve a termény diversifikáció esetében sem látunk semmiféle változást a gazdaságok esetében, vagy azért már teljesítették korábban a kizöldítés felületeit, vagy azért mert mentességet élveztek. Hogyha a területek arányát vizsgáljuk, akkor a teljes termőterület 1%-a esetében valósul ez meg, és körülbelül 1% esetében van szükség új ökológiai fókusz területekre. Tehát hatékonyság, hozzáadott érték, teljesítmény, ezek a szavak hányszor hangzottak el ma már? Mit vártak hatásként akkor, amikor ezt az egészet kitalálták, ami, hogy mennyit szeretek volna, hogy a szántóföldi vagy termőterület hány százalékát érintse ez? a, mit, milyen arányt tartanának sikeresnek vagy jelentősnek, tehát hogy mekkora arányban érintené ez a termőterületet a következő. Köszönöm szépen, elnézést, hogy lemaradtam a prezentációról az elején, de a greening, a kizöldítés egész egyszerűen értetlenül néztük ezt mi a hazámban. egyre több pénzt költünk a mezőgazdaságra, de hát nem könnyítik meg a dolgunkat, hiszen minél nagyobb kifizetést kapott valaki, annál nagyobb zöldítési pénzt kapott, mondjuk 40 eurós hektáronkénti kifizetéshez lenne egy 50%-os tapap. Az összesen egy harmot ad, adnak, tehát 40 euró per hektár alap támogatás mellett kaptak 20 eurót hektáronként pluszban, miközben a szomszéd lehet, hogy 1000 eurót kapott hektáronként, és 500-at kizöldítési célból. Tehát akkor is, hogyha a szomszéd ugyanazt tette, valaki 20 eurót kapott, valaki 500-at hektáronként. Nem tudom, hogy máshol ezt hogy csinálják, de hát e, Írországban egész egyszerűen nevetséges, hogy ezt hogyan e, próbálták e, létrehozni. Ez sajnálatos, nagyon, de az éghajlatváltozás ellen szeretnénk felvenni a harcot, de az nem fog úgy menni, hogy valakinek 20 adunk, a szomszédnak 500-at, és akkor azt mondjuk, hogy ez logikus és tudományos, hiszen itt csak magunkat nevethetjük. Érem, hogy ez majd változik a jövőben. Köszönjük szépen. Nehéz helyzetben vagyunk. A az agri főigazgatóság részéről Baszkul úrnak adjuk meg a szót mindjárt. Kérdezem őt, elfogadhatatlan az, hogy minden évben 12 milliárd euró közpént köz, költsünk el, anélkül, hogy a kívánt eredményeket elérjünk. Már pedig a rendkívüli jelentés erről szól, ezt mutatja meg. Kérdezem, mit tehetünk jelenleg Mit, mire tesz javaslatot a bizottság? Csak az, hogy ezt folytassuk mindent, business as usual, amíg valami jobb ötletünk nem lesz, ez elképzelhetetlen. Tehát kérdezem a bizottságot, hogy milyen javaslatai vannak. Köszönöm másrészt a, a számlebeszék jelentését. Az, az is lehetséges volna, hogy jogalkotói eljárással az ökologizációs célokat csökkentsük. Hát ez érdekes cél de hát ez a demokrácia kockázatait mutatná fel. Persze az pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve, ahogy mondják, de mi történhet egy együttdöntési eljárásban, ahol csak olyan személyek vesznek részt, akik csak hasznot húznak ebből az egész eljárásból? Vagy akik per definíció nem hatáskörrel és illetékességgel rendelkeznek. Ez a probléma újton újra felmerül, de azt nem szeretném hallani, hogy sajnos ezt elvétettük, legközelebb majd jobban csináljuk. Nem, legközelebb ugyanezekkel a problémákkal állunk majd szemben. Köszönöm a szembebőszéknek, hogy rávilágított erre e- ezekre az ellentmondásokra. Mindig sejtettük, hogy a zöldítéssel nincsen minden rendben, de most már tényeket tudunk felsorokoztatni. Ez egy komoly problémát jelent a zöldítés, látható, és itt valami változást el kell érnünk, az, hogy ne tegyünk semmit elfogadhatatlan. Stász kollega jelentkezett még szóra. Köszönöm szépen. A kollégákat hallgatva hadd emlékeztessem önöket, hogy 2012-13-ban reformáltuk meg, a, alakítottuk át az agrárpolitikát, és Csolos akkori biztos úr zöldítése kapcsolatos javaslatai sokkal ambiciózusabbak voltak, mint amit végül a gyakorlatban láttunk. Így tehát nézzünk egy kicsit magunkba, kollégák. Mi is felelősek vagyunk ezért. Például az agrár bizottságban. Egész egyszerűen most azt látjuk, hogy a számövőszéknek azt kell kimondania, hogy maga a kizöldítés nem működik, annyit sem ér, mint a papír, amire írták a szabályokat. Csoros úr eredeti javaslata sokkal jobb volt, mint amit most próbálunk a gyakorlatba átültetni. Ha valaki kap reformra vonatkozó új javaslatokat kíván letenni május-júniusban, akkor vajon mit várhatunk ez ügyben? Mit várhatunk a zöldítés környezetbarátabbá tétel fejezetén belül? Esetleg Csolos biztos úr eredeti javaslatai visszaköszönnek majd? Nem tudom, valakinek el kell menni ez agriba? nem volna rossz belehallgatni az ottani vitába és megszólalni. Mert a kollégáknak, az agilis kollégáknak ezt komolyan kell venniük, tehát tényleg Kádemba asszonyt kérjük, hogy közvetítsék az itt elhangzottakat, közvetítsem. Tényleg fontos volna, hogy kellő nyomatékkal lépjünk fel, bizt, tájékoztassuk a kollégákat, én is szívesen mennék, de nincs egy időm. Baszki úr, tessék. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a képviselőtársaknak, az eh, bizottság tagjainak a megszólásokat. Örülök, hogy lehetőségünk volt több eszmét cserélni a kizöldítéssel kapcsolatos anyagról. Néhány általános megjegyzést tennék előbb, majd visszatérnék a legfontosabb kulcskérdésekre, melyeket többen is felvetettek a vita során kérdés formájában. Először is a bizottság üdvözli ezt a special reportot, ezt a különleges jelentést úgy gondolom, hogy legutóbbi kap óta ez volt az egyik legfontosabb újdonság, még ha nehéz is egy ilyen új dolgot jó megvalósítani, és a rövid idő alatt a politika teljesítményét érdemben értékelni. A bizottság a megjegyzéseket köszönettel fogadja, és fel fogja használni, amikor egy új zöld architektúrát állítunk majd föl. Nyilván vannak gyengéi az elképzelésnek, a kizöldítés intézkedéseknek, ugyanakkor nagyon sok tudás halmazódott föl. Szeretnék arra is rámutatni, hogy vannak olyan megalapítások, amelyeket a számvevőszék tett le az asztalra, és amelyek úgy gondolom, hogy erősíteni fogják a klímaügyi és a mezőgazdasági teljesítményét eh, az Európai Uniós mezőgazdaságnak. Eh, a kizöldítés eh, potenciális eszköz a klímaügyi célok elérésében és a gazdasági célok elérésében is, hiszen az Európai Uniós mezőgazdasági területek 77%-a valamilyen módon érintett a kizöldítési e, intézkedésekben. E, eredeti szándékok szerint ennél nagyobb százalék is e, a program alá esett volna, de utána sok megszorítást alkalmaztunk. Minden esetre az Európai Unió gazdálkodóinak többsége érintett E, ezekben a kizöldítése kapcsolatos intézkedésekben. A számbevőszéki jelentés kapcsán néhány számot említenék, a, a gazdálkodók 13%-át meglátogatták, megvizsgálták a diversifikációs tevékenységeket. 2014-hez e, 2014-hez képest elég jelentős változásokra került is sor, és hogyha a számbevőszék kritizálja azt, hogy a kifizetések olyan gyakorlatokat díjaztak, amelyeket előtte is gyakoroltak a gazdálkodók, akkor hangsúlyoznám, hogy a zöldítésnek nem föltétlenül az a célja, hogy a gazdálkodók gyakorlatát megváltoztassa, inkább az, hogy támogassa a közjavak megteremtését, hiszen a gazdálkodók nagyon sok hasznos munkát végeznek a helyes gyakorlatok tekintetében, és fontos, hogy a környezetvédelmi és a klíma ügyek szempontjából hasznos tevékenységek tovább folyjanak. A kizöldítés nem közvetlenül környezetvédelmi, klímaügyi intézkedés, eh, hanem egy sokkal általánosabb célja van, tulajdonképpen díjazni óhatja eh, azt a, magatart, azt a tevékenységet, amelyet a mezőgazdasági eh, tevékenység jelent, hiszen az a közjavakat, hiszen az közjavakat állít elő, illetve közjavakat gondoz, és cél, hogy ezekben a közjavakban, a környezeti értékekben ne látsunk minőségi romlást. És az elmúlt tizenvalahány évben láttuk a monokultúrás irányba való változási új lendületet vett, ezzel szemben nyilván fel kell lépni valamilyen módon. A 2016-os jelentés A tagállami kizöldítési programok félrehajtása kapcsán azt mutatja, hogy nem sikerült a kizöldítésnek az összes potenciális lehetőséget kihasználni. A tagállamok ö, inkább egyszerűsíteni akarták a rendszert, és nem annyira arra törekedtek, hogy a környezetvédelmi potenciálokat, lehetőségeket kihasználják. Ezért az a céljunk, célunk, hogy bizonyos kizértékési előírások végrehajtását európai szinten is egyszerűsítsük, különösen például az ökológiai területeken csökkentendő a kemikáliák használatát. tavaly év végén egy értékelési tanulmányt jelentettünk meg. Climate objectives, but that this could partially be és hát nyilván vannak olyan nehézségek, amelyeket delegált aktusokkal is lehet kezelni, erre volt is példa 2017-es évben a bizottság részéről. Világos, hogy a bizottság egyetért az számlavőszékkel azzal abban, hogy a kizöldítés jelen pillanatban nagyon sok tagállamban túlságosan bonyolult és, demok- és túlságosan bürokratikus ahhoz, hogy valóban hason, elérje a célját, ezért kommunikéjében a tavaly novemberi közleményében az Európai Bizottság megfogalmazta, hogy nagyobb környezetvédelmi ambícióra van szükség, a jelenlegi zöld architektúra nem a legmegfelelőbb azonban ennek az ambíciónak a megvalósításához idézet vége, és úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság ennek megfelelően jogosan és helyesen döntött úgy, hogy, hogy a közös agrárpolitika környezetvédelmi ambícióját úgy erősíti, meg, hogy a pozitív eredmények és pozitív tapasztalatok alapján az egész zöld architektúrát megváltoztatja nem csak a gazdasági politikákat finomhangolja. Az új megközelítés kapcsán a tagállamoknak feladata lesz, hogy stratégiai tervet készítsenek azzal vonatkozóan, hogy a környezetvédelmi célokat hogy valósítják meg, úgyhogy konkrét célkitűzésekre fog alapozódni a, ez a megközelítés, a talaj, a levegő, a víz, és így tovább. És a tagállamoknak meg kell határozni, hogy hogy érik el majd a e, e, célkötőzéseket, e, le kell fektetniük a kifizetések e, e, mechanizmusában a megfelelő feltételességeket, és lényegében ezt az új megközelítést javasoljuk azért, hogy a közös agrárpolitika klímavédelmi ambícióit olyan rendszerrel próbáljuk meg teljesíteni, amely konkrét célkütőzéseket határoz meg ahelyett, hogy az eddig követett gyakorlatot folytatnánk, amely bizonyos szabályoknak a kötelező betartatását és ellenőrzését jelentette csak tehát valóban szükség van a ki zöldítésre, ugyanakkor a jövőre az Európai Bizottság szeretné a szabályok betartásának ellenőrzéséről áthelyezni a hangsúlyt a teljesítményre konkrét környezetvédelmi és klímavédelmi intézkedések meghatározására és azok teljesítményére, hogy az eredményeket mérjük, vizsgáljuk, és ne csak azt, hogy a szabályoknak megfelelnek-e a szereplők tagállami és egyéb szinteken. Ennyit tudnék mondani most a közös agrárpolitika jövőjéről, konkrétan ami annak a környezetvédelmi és klímafejezetére vonatkozik. Köszönöm. Nem teljesen derült ki nekem, hogy ebben a ciklusban még mit tudunk változtatni a kapon? Kérem, hogy erre válaszoljon. What we have been doing, I think, recent... Az elmúlt időben, az elmúlt 18 hónapban arra tettünk kísérletet, hogy különböző értékeléseket, monitorozásokat hajtsunk végre, a legtöbb munka, amelyet végeztünk, az implementation, a végrehajtás ellenőrzésére korlátozódik. Rengeteg adattal rendelkezünk hogy arról, hogy a zöldítésnek milyen környezetvédelmi kihatása van. 5-10-15 évbe is kerülhet, hogy meghatározzuk, hogy mit értünk el a zöldítéssel, ezért folytatni kell tehát az értékelésünket, és biztosítani kell, hogy a tagállamok a delegált jogi aktus keretén belül tovább tudjanak lépni az ökológiai fókusz területek tekintetében, valamint a diversifikációs kötelezettségek kapcsán 2014-2020-as időszakban annak érdekében, hogy a performancia és a hatékonyság eh, jobb legyen a zöldítési kötelezettségek teljesülése tekintetében. Hát köszönjük, hogyha jól értettem, ha jól értettem, amit mondott, akkor ebből az ökologizációból nem marad semmi. Kérem, hogy erről még mondjon nekünk valamit. in the context of the omnibus regulation, some changes have been introduced, I think, to the, uh, to the greening provisions. Az omnibus rendelet keretén belül két fő változást szeretnék kiemelni. Az egyik a füves területekre vonatkozik. Itt az állandó füves területek facilitációját támogatjuk. Magyarán mondom, hogy ezek füzes területek maradjanak, ne szántsák be őket. Másrészt pedig a célunk az, hogy ebből a füves területekből igazi permanent grassland legyen. 2015 óta sok terület csak átmeneti füves terület volt, amelyeket aztán állandó füves területté osztályoztak át. Ez pedig nem változtatott meg azon, hogy, hogy mennyi szindioxidot köt meg a fű, hiszen csak átminősítették a területet. Az omnibűzben pedig eh, az ökológiai fókusz területek tekintetében változtatásokat eszközöltünk. Három új típust vezettünk be, az energia, növények, eh, valamint a gumós, növények tekintetében. De őszintén szólva nem hiszem, hogy ezzel az ökológiai fókusz területek ügye jelentős előrelépést kap. Ugyanakkor a zöldítés területén egy múlt évben elfogadott delegált jogi aktust idén kezdtünk el alkalmazni, és ez talán jelentős változáshoz vezet. Köszönöm. Kérdezem, hogy holnap jönnek az Agri Szakbizottságba, vagy valaki más jön önök közül? Igen, ott leszek. Hát mi is ott leszünk. <laughs> Mi is ott leszünk. Nagyszerű. Á, ah, gyerekpúr, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Dlabajova asszony kérdésére reagálva, hogy mi lenne számunkra a jelentős arány. A bizottságot idézve válaszolnék először. A zöldítés célja nem az volt eredetileg, hogy a gyakorlaton változtassanak a gazdálkodási gyakorlaton. Amikor az auditot végeztük, akkor abból indultunk ki, hogy a kap környezetbarát teljesítményét kell, hogy javítsa a greening, de igazából az auditor nem határoz meg célokat. Az első javaslatunk tehát éppen az, hogy magukat a célokat kell, hogy meghatározza az Európai Bizottság, és aztán a célkitűzés alapján lehet egy olyan intervenciós logikát kidolgozni, amiből majd jönnek az, az intézkedések mivel nem voltak konkrét célok, és a gazdálkodási gyakorlatban, ahogy azt a 28. oldalon is olvashatják, nagyon kicsi változás történt. 1,8%-os termény diversifikációt sikerült elérni, a biodiverzitáshoz így nem nagyon sikerült hozzájárulni, és Az állandó füves területek vagy legelők aránya sem nőtt, csak ezeknek a védelme esetleg az, ami javult. Megpróbáltunk körültekintően fogalmazni, nem tudjuk mi sem, hogy mi fog történni, de az eddigi eredményekből nagyon úgy tűnik, hogy bizony erre a következtetésre kell, hogy jussunk. Köszönöm. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Az egyikre hadd reagáljak a két felvetés közül. Először is az állandó füves területek fenntartása kapcsán 2015 előtt ezeknek a területeknek a védelme nem volt egyáltalán garantált, 10%-ról beszélünk, 5%-ra csökkent ezeknek a területeknek az aránya, jelentősen kiterjesztettük eh, a Natura 2000 területekre is az állandó fős területek eh, által lefedett részeket. Ez százalék. Ez hangzott el. Ez egy bizottság Joint Research Center, tehát közös kutatási központja által készített tanulmányból származó adat, amely az kizöldítés bevezetése előtti állapotot tekinti, tehát csak óvatosan bánjunk ezekkel az adatokkal. Elismerjük azt, hogy korlátozott hatással bírt a kizöldítés a gazdálkodási gyakorlatra, de ennek talán az az oka, hogy a gazdálkodók többsége a növénytermesztők többsége egész egyszerűen olyan gazdaságban dolgozik, ahol nem nagyon van alkalma a kizöldítés alkalmazására. Ahol működik, úgy érezzük, hogy nagyon pozitív a kizöldítés, és e, egyes e, ágazatokban, főként a, a kukorica termesztő régiókban, vagy az ilyen monokultúrás e, gabona termelő területeken igenis jár pozitív hatással, ezt is egy szélső kontextusban kell megvizsgálnunk. Ennyit szerettem volna elmondani. Ja, danke schön. Also... Köszönöm szépen. A legrosszabb az egészben az, hogy senki sem elégedett. Mi nem vagyunk elégedettek, a gazdálkozók nem azok, a Greeniget illető kritika drámai, és a számbevőszék se elégedett. Tehát valahogy elég érdekes keverék ez. Van időnk megbeszélni, hogy mit tegyünk. Kérem, ne vegyék ezt személyesen, de most mit tegyünk, mire tesz javaslatot, mit tegyünk, hogy jobb eredményeket érjünk el. Mi, Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság. Én tényleg egy, egy semleges tanácsot szeretnék kérni öntől, megadom önnek ismét a szót. Well, it is clear that we level... Nos, világos, hogy a kizöldítés eh, ambíció szintje, ahogy ezt a bizottság eh, javaslatként előterjetette, nyilván az felhígult a döntéshozatlan folyamat során. Ezt el kell ismernünk. De ezen túlmenően világos, hogy eh, meglátásunk szerint a kizöldítés meglehetősen komoly, strukturális gyengékkel jellemezhető igyekszik az Európai Unió egészére egységes megközelítést alkalmazni, miközben óriásik a különbség a, a tagállamok között, és az ambíció szintje, hogy említettem, még hogyha sokkal magasabb is volt az a bizottsági javaslatban, mint ami később lett, Eh, ez tovább korlátozódott, úgyhogy ezeket a gyengeket kell kezelnünk a jövőben, sokkal ambiciózusabbnak kell lennünk a környezetvédelmi és a klímaügyekben, sokkal egyszerűbbé kell tennünk a rendszert, és sokkal rugalmasabbá kell tennünk a rendszert annak érdekében, hogy valóban olyan politikai eszköz legyen a kezünkben, amely eredményes, hatékony tud lenni, és amely alkalmazkodni tud a gazdálkodók szükségleteihez, a környezethez regionális szinten. És ezt javasoltam a tavaly novemberi közleményünkben is. Ahelyett, hogy bizonyos szabályokat határoznák meg, amelyek ennek az ellenőr, teljesítését aztán ellenőrzik gazdálkodóknál, inkább egy teljesítmény alapú megközelítésre lenne szükség, ahol a tagállamok maguk határozzák meg, a konkrét célkitűzéseket, az a kapcsolatban, hogy milyen eh, konkrét eh, szükségletek vannak tagállami vagy regionális szinten, eh, úgy, hogy ennek a hátterében az átfogó Európai Uniós megközelítés húzódna meg. Úgy gondolom, hogy sokkal rugalmasabban kell figyelembe venniük a helyi szükségleteket, de meggyőződésem szerint egy ilyen megközelítés eh, lehetővé tenni számunkra, hogy a hatékonyságot illetően nagy ugrásokban haladjunk előre. Mind a klímaügyek, mind a, mind a, a környezetvédelem tekintetében, és ebben nagy segítség eh, a teljesítmény eh, megközelítés, teljesítmény szempontú megközelítés akár a levegőről, akár eh, a szénmegkötés, eh, akár a víz, akár a talaj a kérdést. Persze lehet, hogy ez az eredeti megközelítés az, eh, az elkerülhetetlen volt. A, most azonban, hogy látjuk, hogy hogy is indult be mindez, új szintre kell lépnünk a játékban. Naja, Látom, hogy a bizottság kutyaszorítóba került, ahogyan az elnök asszony már említettem. Németül azt szokták mondani, <coughs> hogy aki le akarja csapolni a mocsarat, nem szabad, hogy egyszerre ö, halakat is akarjon fogni a zavarosban, Mit akarok ezzel a közmondással mondani? Hát azt, hogyha lobbisták az együttmű döntési eljárásban ülnek, akkor bizony sajnos a szakbizottságokban ülő lobbisták elvárásait képviselő kollégák úgy döntenek, hogy a lobbisták érdekei teljesüljenek. Köszönöm tehát a számvevőszék által mondottakat, és fontos, hogy ezt a vitát egy más szintre vigyük. és fontos, hogy a kollégáinkkal arról cseréljünk eszmét, hogy hogyan zajlik, hogyan folytassuk a munkát, mert végezetül az ő felelősségüket majd ki kell hangsúlyozni. Hát, még mindig nem tudjuk, hogy mit tegyünk, de hát legalább egy lépéssel előre haladtunk. Foglalkozunk a témával mert úgy gondolom, hogy ezt a pontot így nem, nem fogadhatjuk el. Persze, abba is be, bele kell szólnunk, hogy a 2020 utáni kap hogyan néz ki, máskülönben tényleg um, csődöt mondunk. Hiszen, hogyha a végrehajtás 26 különböző jogi rendben történik, akkor ez még nagyobb probléma. Egyszerűen szóval, köszönöm a rendkívüli jelentést, és azt kell, hogy mondjam, hogy a bizottság jól állta a sarat, de hát ugye nem segít a dolog, hiszen valahogy az eredményekkel bánnunk kell, és még nem találtuk meg a módját annak, hogy hogyan keressünk erre megoldást. A frakciókat kérem, hogy gondolják meg, hogy ne tartsunk -e egy meghallgatást. Mit tehetünk ma? Ma a koordinátorok ülésén azt mondtuk, hogy igazi égető témákat kell napirendre vennünk. Ez egy igazi égető téma. A vidéki térségre vonatkozó programokat eleve nem te- tematizáltuk összességükben. Gebrandi kollega jeleztem, hogy erre hajlandó lenne, de aztán mégsem tette meg. Egy szabad szóval érdemes volna ezt a témát tematizálni, hiszen máskülönben egy csomó uh, témára nem lesz figyelmünk. Nagyon jó javaslat, ez mondja Celler kollégám. És úgy gondolom, hogyha jövendő pénzügyi keret jövőjéről gondolkodunk el, akkor erről is el kell gondolkozni, hiszen hallom a kollégák véleményét, akik ugye az agrárpolitikával foglalkoznak, hogy minden maradjon úgy, ahogy ideig volt, nem szabad, hogy az támogatásokat hozzányúljunk a támogatásokhoz, és hogy ti meg úgyse értetek hozzá. Hát ez elfogadhatatlan. Kötelező keppinget lehetne például bevezetni egy-két tagállamban, vagy meg ki lehetne vizsgálni, hogy hol vannak piacstabilizációs intézkedések, hiszen a mezőgazdaság már nem egy olyan terület Európában, ahol ne, le, ne lehetne pénzt keresni. A mezőgazdasági termőterületek utáni ö, vásárlási vágy nőtt, befektetők, intézményi befektetők akarják megvásárolni ezeket a területeket, és négyzetkilométereken keresztül monokultúrák nőnek. Beszélgethetünk itt a zöldítésről, meg a fenntartható mezőgazdaságról, végezetül mégiscsak a pénz irányítja a világot, ezért fontos, hogy tisztállásunk lássunk és őszintén beszéljünk. Üdvözlöm! elnökünk javaslatát, hogy az egész témakört összességében vitassuk meg, hiszen egy jelentés, amelyel nem régen foglalkoztunk, a fiatal gazdákról szólt. Azt látjuk, hogy a jelenleg alkalmazott eszközökkel jelesül, hogy több fiatalt ösztönözünk arra, hogy vegyék át szüleiktől, nagyszüleiktől a gazdaságot, vagy pedig kezdjenek bele ebbe a tevékenységbe, szóval ezek az eszközök nem működnek és ha a jövőben kisebb léptékű mezőgazdasági egységeket akarunk Európában, akkor gazdálkodókra is szükség lesz. Ez tehát az egyik cél. Másodszorban, és ezt az agriban dolgozó kollégáink irányába is kell kommunikálnunk, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési politika. Így hívják ezt a szakpolitikát. Tehát nem csak a mezőgazdaságra szabad figyelni, hanem arra is figyelni kell, hogy mi történik a vidékfejlesztés területén. Ráadásul minden európai pénz, amelyet eh, át eh, amelyet eh, újraelosztunk, igenis irányító hatással kell, hogy bírjon nem magától értetődő, hogy hitbizományként kapják a gazdák az európai pénzt, nem, bizonyos kritériumokat be kell tartaniuk, bizonyos szabályokhoz tartaniuk kell magukat, de hát ehhez persze szabályokat világosan le kell fektetni, hogy mindenki értse, melyek a szabályok. Elérőm-e a célomat, vagy nem kérdezhesse meg a gazdálkodó, megkapom-e a prémiumot, vagy nem de csak azért, mert a múltban megszerezték ezt a jogot, ez most automatikusan járna, hát ez elég furcsa hozzáállás. A mezőgazdasági területen dolgozó ö, kollégák, vagy az Euró- a gazdálkodók maga néha azt mondják, hogy hát itt nekünk Európa ne diktáljon. Hát ilyen nem diktálunk, de akkor pénzt se adunk, egyszerűen szóval a pénzzel valamit el akarunk érni, nem csak úgy a semmibe szórjuk ki az európai adófizetők pénzét. Ezt kell látni. What, what you're saying is, is... Ön lényegében nagyon fontos dolgot mondott ezzel, de persze ironikus az, hogy a gazdálkodók szervezetei Eh, egyfolytában azt kérdezik a képviselőt, hogy mit is fognak tenni annak érdekében, hogy nem csökkenti az Európai Unió a közös agrárpolitikát, és sajnos a meg, azok a szervezetek, amik megkeresnek bennünket, legyekrabban a, ők az oka annak, hogy csökken a eh, mezőgazdasági politika eh, keretében biztosított EU-s támogatás, mert nem oda megy a pénz, ahova kellene, nem a kis családi gazdák, gazdákhoz kerül a pénz, hanem nagy iparosított gazdálkodókhoz kerül a pénz. Sajnos így hajtották végre Írországban a közös mezőségi politika programjait, és nehéz, nehéz ezeknek az embereknek felfogni, hogy ők okozták ezt a fajta változást, és nem mértik meg azt, hogy ennek a pénznek a kis családi gazdálkodókat kellene e, támogatniuk, ami a vidéki területeknek iszonyatosan sok hasznot hoz. Nem csak a gazdálkodásról van szó, mezőgazdaságról van szó, hanem különösen a vidék megtartóreiről, és ezt rendszeresen elmondtuk. Engem aggasztana az, hogyha megvonják a pénzt a mezőgazdaságtól, de ugye, hogyha a kis gazdákhoz megy a pénz, az nem marad ott. A kis vállalkozók, pontosabban a kis mezőgazdasággal foglalkozó kis gazdák ezt a pénzt elköltik fodrászra, elköltik helyi szolgáltatásokra, tovább megy ez a pénz a gazdaságban, ha megfelelő gazdákhoz kerül erre a pénz, és akkor ide, eljut a pénz például édesapámhoz. Én sosem értem, értem farmon, de hogyha nem működtek volna a farmok, akkor az egész gazdaság nem működött volna. Nagyon sok szempontból szkeptikus vagyok, de a mezőgazdaságban nagyon is eurofil vagyok. Ja. Hat a Kommission eigentlich einen Überblick darüber, wer Látja a bizottság, van-e adat arról, hogy az ökologizációs intézkedéseknél kikapja a, ked- a juttatásokat? Milyen területméretek tartoznak a győztesek, és melyek a vesztesek közé. Az ökologizációt ugye úgy vezették be, hogy a kap belső elosztását alakították át. Tehát az ökologizációnál mely birtok méretű terül, birtokok a kedvezményezettek, kérdezem a bizottságot. I, from what I understand from your question, you are kérdéseit értve a közvetlen kifizetésekre, vagy a zöld kifizetésekre utal. A greeningre mondja az elnök. Hát ha a greening kifizetésekkel kapcsolatos a kérdése, nos akkor a zöld kifizetések bevezetése a gazdák közötti támogatások, támogatás elosztást jelentősen megváltoztatta a tagállamok többségben, e- hiszen a zöld kifizetések 30%-a arányos módon kerül kifizetésre, az alapvető kifizetés arányában. A közvetlen kifizetések ugye e- jellemzően területalapúak, így tehát a gazdák közötti megoszlás annyira nem változott ez ügyben. Az unió szerte a közvetlen kifizetések és az öt kifizetések kétharmada a családi gazdaságokhoz kerül. Családi gazdaságot értünk azon, amelyek 5 és 200 hektár közötti termőföldön, területen gazdálkodnak, ők kapják a kifizetések oroszlán részét. A mi megközelítésünk szerint az 5 hektár alatti gazdaságok, a mikrogazdálkodók, tehát az igazi kis gazdák, ők kapják 5-6 százalékát a közvetlen kifizetésnek, tehát közvetlenül válaszolva a kérdésére, a zöld kifizetések bevezetése gyakorlatilag semmilyen módon nem változtatott a támogatások eloszlásán az Európai Unióban, elnök asszony. Tehát továbbra is elsősorban a családi gazdaságok részesülnek ebben. Tehát a greening fizetések aránya statisztikailag megfelel a közvetlen kifizetések arányának. Jól értem ezt? a kedvezményezettek tekintetében. Igen, igen, jól értettem. Azhoz, hogy a zöldítési támogat kifizetést megkapja valaki, a zöldítés voltak éppen kötelező eleme a közvetlen kifizetéseknek. Ilyen módon tehát azonos mértékben vannak a kedvezményezettek. Köszönöm a számbevőszéknek, köszönöm a bizottságnak a vitát, köszönöm a kollégáknak a részvételt. Azt hiszem, hogy fontos, hogy holnap az Agri szakbizottságba felvessük ezt a kérdést, ez tényleg ez a mi feladatunk. Köszönöm szépen, ezzel az ülésünk végén vagyunk. Február 26-án tartjuk a következő ülést, ez jövő hétfőn van, mindenkinek szép estét kívánok, jó estét, mindig viszontlátásra.